Good morning. Jó reggelt kívánok. Nagyon szép reggelünk van, és mindenkinek szép reggel, reggelt is kívánok. 9 óra 7, úgyhogy kezdjük az ülést. Eleget vártunk már. A hát képviselők szépen lassan szivárognak, kérem mindenki keresse meg a helyét, és kezdjük meg az első ponta az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól. A legfontosabb dolgokat eh, elmondom, és aztán az egyik alelnöknek adom át az elnöklést egy órára, és aztán jövök. Az első dolog, amiben megállapodtunk tegnap, mm, az INTA jelentés EU-USA TTIP egyezményhez jelöltünk ki véleménykészítőt. Úgy döntöttünk, hogy készítünk véleményt a eh, kérdésről. Nagyon alapos munkát fogunk végezni. Minden petíciót ebbe belefoglalunk. A jelentéstevő néppP, néppárti eh, járek eh, fogja csinálni, és figyelembe vesszük, figyelembe veszünk minden egyes fontot. Ez nagyon hatékony módja a, annak, hogy a ttip kapcsolatos petíciókat feldolgozzuk. Úgyhogy ebben megállapodtunk teljes konszenzus. Volt a kérdésben, Margaret szeretné hozzászólni most, vagy később? Tessék. Hogyha megengeded, én nagyon régóta foglalkozom a kérdéssel, Mindenki, aki saját kezdeményezésű jelentést akart készíteni, eh, nagyon sokan aláírták, már akkor is mondtam, ez nem ICI, ez petíció. És eh, illetve nem polgári kezdeményezés, hanem petíció. Eh, tehát a legjobb dolog a petíciós bizottsághoz menni. Itt ugye meghallgatjuk az Európai Bizottságot, képviselőket, a petíció benyújtókat, az aktával kapcsolatban nagyon sikeresek voltunk. Én tegnap sajnos nem tudtam ott lenni, de amit mondtam, az, abban nagyon világosak voltunk. Mindazok, akik kezde, polgári kezdeményezésre nyújtottak, gyűjtöttek aláírás, nekik mondtuk, hogy ez petíció, petíció. Nem szabad ezt valamilyen véleményben vagy bármiben megfullasztani. Valódi, igazi eljárást kell kezdeni ezzel kapcsolatban. Nagyon is értem, nagyon is értem, amit mond, azt mondja az elnök, de két a két kollega képviselt, két zöld kollega képviselt téged tegnap a koordinátorok ülésén. Hát az a helyzet, mondja Margaret, hogy a parlament egyszerűen ezt néhány ha meg akar szabadulni. Elnök, arról szólt a kérdés tegnap, hogy készítsünk-e véleményt, vagy nem. Vitáztunk, és aztán úgy döntöttünk, hogy igenis készítünk véleményt az intának a témában. Nagyon jó vita volt, két kollega is képviselt téged a zöldek részéről, két zöld kollega volt, nem ellenezték, egyetértettek ebben, teljes volt a konszenzus. Senkinek nem volt más véleménye. Úgyhogy ezt a frakción belül kell megoldanatok. Még akkor is, hogyha megoldjuk a frakción belül, felemelem a hangomat, mert ez nem a megfelelő módja, ez nem a megfelelő válasz. Az előző parlamentben volt a vita, előző parlamenti ciklus alatt, úgyhogy senki sem volt itt. Na most hát fejezzem be, ez volt a döntés, és ez a napirendi pont, az, hogy beszámolok a koordinátorok határozatairól. Nos, erről határoztunk ma ennyiben hagyhatnám? És rátérhetnék a következő pontra? Meg egy, egy következő kérdés, hogy készítsünk-e e, véleményt az MV-nek az európai e, polgári kezdeményezésről, a vízhez való jogról. Úgy döntöttünk, hogy igenis készítünk jelentést, és a e, zöldeket nevezték ki, valaki fog a zöldek részéről, fog készíteni a véleményt a zöldek részéről. A következő napi rendi pont a fogyatékkal élő személyek ENC egyezményével kapcsolatos, vég, kapcsolatos végrehajtásról szóló eh, jelentés elkészítése. Ez egy nagyon fontos kérdés, ez ugyanis a struktúrára vonatkozik, az Európai Parlament struktúrájára. Úgy döntöttünk, hogy megosztjuk a felelősséget a szocialisták és a néppárt között a témában. Rósa és Szolidát együtt fogják elkészíteni ezt a jelentést. Ez egy kiváló páros, aki foglalkozik majd ezzel a témával. Emellett, vagy ezen kívül egy, nem volt más fontos döntésünk. Egy másik képviselő, aki nem tag itt, szeretett volna egy petíciót újra nyitni, de úgy döntöttük, hogy ezt nem nyitjuk újra. A Trojka szerepe Írországban, ez volt a témája. Ennyi Ben hagynám a koordinátorokról üléséről való beszámolót, hogyha valaki szeretne valamit felvetni, akkor megadom erre lehetőséget. Ha nem, akkor átadnám a helyet az egyik alelnöknek. Okay, maybe Paul, it's better. Uh, Paolo, szeretnéd, de tudsz maradni?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 Budeme hovoriť. Budeme hovoriť po slovensky. Takže dámy a páni. Köszönöm szépen. Szlovákul fogok beszélni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkinek szép jó reggelt kívánok. Én kaptam meg a feladatot, hogy ülés, az ülést vezessem, és folytatjuk akkor a rend szerint. Következik a 12-es nap, napi rendi pont. Ír állampolgár által benyújtott petícióról van szó. Az Mártai hatóságok Mártai lakóhelyen rendelkező uniós állampolgárok irányában folytatott diszkriminációjáról van szó. Hogyha jól tudom, a petíció benyújtója nincs itt, úgyhogy az Európai Bizottsághoz fogok fordulni. Ludmila Szelék van itt az Európai Bizottság részéről, úgyhogy kérem, hogy nyilatkozzon a témában. A petíció benyújtója két ügyet vetett fel a petíciójában. Az első diszkriminációról szólt a nem máltai Európai Uniós állampolgároknak kellett megfizetni ezeket a díjakat, kellett megfizetni bizonyos díjakat, vízjármű tulajdonosi díjakat, illetve iráni tulajdonban lévő cégeknek kellett még különböző díjakat megfizetni, az Európai Bizottság szeptember 20-án 2013. szeptember 20-án megválaszolta a kérdést. Az Európai Bizottság válasza az volt, hogy az ilyen típusú szankciók bevezetése a tagállamok hatáskörébe tartozik, úgyhogy a petíció follow az volt, hogy az Európai Bizottság felhívta arra a figyelmét a máltai hatóságoknak, hogy egy, bátai, hogy egy ír állampolgár benyújtotta ezt a petíciót, ami pedig a vízjármű nyilvántartásba vételi díjakról szólt. Az Európai Bizottság megvizsgálta ezt a kérdést, a petíció benyújtója általi kérdést, ez 2011-ben került sor erre. Az Európai Bizottság azt az információt kapta annak idején a Máltai Hatóságtól, hogy a máltai kereskedelmi hajózási törvény szerint az EU állampolgárok és bármilyen jogrend alá tartozó személyek nyilvántartásba vehetnek, vetethetnek hajókat, amennyiben Máltán van lakóhelyük. A E a nyilvántartásba vett hajókkal kapcsolatban nagyon fontos, hogy a hajó tulajdonosa és a máltai hatóságok között legális kommunikációs út legyen, ezért van szükség a máltai lakhelyre, és az esetleges bírósági eljárásokhoz is megfelelő csatornákat kell biztosítani. A, a tulajdonosnak adminisztrációs díjat kell fizetnie 2009-ben ez 125 euró volt. A máltai hatóságok tájékoztatták az Európai Bizottságot arról, hogy az, ezt a kérdést szabályozó törvényt módosítani kívánják, a, tehát a nyilvántartásba vetethető hajókról szóló törvényt, annak érdekében, hogy a nem máltai EU polgárok, akik Máltában lakó, Máltán lakóhelyen rendelkeznek és adót fizetnek, ne kelljen nekik megfizetni ezt a díjat. 2013. szeptemberében kaptunk választ, az Európai Bizottság még nem kapott azonban tájékoztatást a máltai hatóságtól arról, hogy megváltoztatták-e a törvényt. Úgyhogy tájékoztattuk a petíciós bizottságot, hogy folytatjuk az információ cserét a máltai hatósággal, és a máltai hatóság arról tájékoztatta a bizottságot, hogy valóban megváltoztatták a e, nyilvántartásba vetethető hajókról szóló törvény 2012-ben, és az új törvény szerint már a nem máltai EU polgároknak nem kell egy lakóhelyen rendelkező közvetítőt felfogadniuk ahhoz, hogy nyilvántartásba tudják venni a hajót. Tehát ezt a diszkriminációt, rendelkezést kivették a törvényből. Ezek után további panaszt nem kapott az Európai Bizottság a kérdéssel kapcsolatból, úgyhogy úgy értékeljük, hogy a problémát megoldották, és azt javasoljuk, hogy zárják le a petíciót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jár úr, aki a néppárt koordinátora, ő akkoriban azt mondta, hogy az én kompetenciába tartozik ez a petíció. E, én megvizsgáltam ezt a kérdést, és én is azt az információt kaptam, hogy a máltai hatóságok 2015. január 15-én megváltoztatták a törvényt. Ez azt jelenti, hogy ebből a szempontból nézve ez a petíció már okafogyottá vált. Természetesen tudomásul veszem a különböző véleményeket, és kérdezem, hogy a kollégák szeretnének-e hozzászólni. Épició, asszony, tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, teljesen igaza van. Valóban a máltai hatóságok módosították a petíció alapját képező törvényt, és hogyha megengedik, Röviden felolvasok egy részt e-, ebből a törvényből, amely a nyilvántartásra vonatkozik. Ami, miről van itt szó? Vagy egy vállalkozás, vagy egy másik jogi személyiséggel rendelkező egység, amely teljesíti azokat a feltételeket, amelyek eh, a törvényben eh, szerepelnek, vagy pedig egy állampolgár, Európai Uniós állampolgár, vagy az Európai Gazdasági Térség, vagy Svájc eh, állampolgára, akik nem rendelkeznek lakhelyjel Máltá, Máltán. Na most a törvény szellemében az Európa, máltai lakhelyen rendelkező fogalom az kell, hogy jelentse, hogy az Európai Unióban, vagy az EGT-ben, vagy Svájcban lakóhelyen rendelkező személy. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Unió, Svájc vagy EGT állampolgára, aki Máltán a lakóhelyen rendelkezik, nem kell, hogy egy közvetítőt alkalmazod, és nem kell, hogy megfizesse azokat a diakat, amelyeket diszkriminatívnak értékeltek. Ítéltek. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Áli asszony jelentkezett, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor jelentkeztem, amikor az Európai Bizottság a 2014. szeptemberi információról beszélt de aztán beszéltek arról is a 2015. januári változásokat, tehát ez megerősíti azt, amit Mici Eszeny is mondott. 2015. januárjában kaptunk tehát egy információt arra vonatkozóan, hogy ezek a nemzetközi tulajdonosok, eh, akikre vonatkozik ez a eh, meghatározás, amelyet Mici Eszeny fel eh, sorolt vagy felolvasolt, ezekre vonatkozik a törvény. A másik dolog pedig az Európai Bizottság utalt a petícióra, de hadd hangsúlyozom azt, hogy Máltán minden eh, iráni eh, hajót kitöröltek a máltai eh, nyilvántartásból. Ez a máltai kötelezettségeknek megfelelt az Európai Uniós restriktív intézkedéseknek és a nemzetközi jognak. Köszönöm szépen, Jár úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Ez szinte iskola példája a petíció bizottság kiváló működésének. Egy petíciót benyújtó panaszt tesz, diszkriminációra, párbeszédre kerül sor a bizottság és a tanácsállamok tagállam között, és a törvényt a tagállam megfelelő értelemben módosítja. Ez kiváló példája a petícióknak, úgyhogy ezzel megoldódott a dolog, zárjuk le a petíciót. És örülök, hogy a párbeszéd ilyen gyümölcsöző volt. pokiaľ vidím. Amennyire látom, más nem kért szót. Akik segítettek a petíció ö, megtárgyalásában, azoknak akkor azt javaslom, hogy ezt zárjuk le. Úgy látom, hogy nincs elnevetés. Yes. Dámy a páni, ďalší balík petícií. Következő petíciós kérelmünk Bulgáriából érkezett. Mila Malanova Grecseva asszony, a benyújtó, és Dimitri Palucsel is jegyzi a petíciót, és még több mint 20. Az a tájékoztatás ért el engem, hogy a petensek egyike itt van a teremben. Erre kérdeznék most rá. Dolcsa Dutevúr, itt van tehát? Igen akkor kérjük, hogy terjessz elő a petíciót. Yes, the floor is yours. Floor is yours. Okay. Uh, good morning to everyone. Köszöntöm a jelenlevőket. Bolgárul szeretnék beszélni, ha megengedik. Hölgyeim és Uraim! Mint az Európai Unió polgára szeretném Önöket tájékoztatni arról a teljesen jogszerűtlen gyakorlatról, amely a központi fűtés területén érvényesül Bulgáriában, és amit vezető politikusok is támogatnak, fenntartanak. A szófiai központi fűtés ö, ö, szervező vállalat több száz szabályt megszeg az Európai Unió irányelveit, rendeleteit, a bolgár törvényeket tömegesen. Röviden a lényeg. A taplifikáció a fűtési vállalat nem hajlandó összhangba hozni a fűtés és melegvíz számlázás gyakorlatát a fogyasztással. A vállalat ráadásul folyamatosan változtatja a tarifáit, a saját szabályait egyoldalúan, és egyoldalúan alkalmaz mérési módszereket, amit nem lehet ellenőrizni. Ezzel tehát ö, ellen megsegi a bolgár ö, szabályokat is. Ugye évente csak egyszer méri a fűtést, a vállalkozás nagyon arrogánsan reagál minden megkeresésre, és a verseny szabályokat lábbal tiporja. Ráadásul a vállalkozás ö, bűncselekményekben is érintett, hiszen bizonyíték van rá, hogy kényszerítést alkalmaz. A kényszerítés és üldözés büntetőjogi értelemben vett gyakorlatát folytatja, és már öngyilkosai is voltak ennek a kényszerítésnek, 67 ezer felhasználónak pedig nincsen fűtése, mert felszólamlott a vállalat gyakorlatával szemben. A világon talán itt van egyedül olyan helyzet nálunk, hogy keresztes hadjáratot folytat egy szolgáltató az igénybevevőivel szemben. Minden lehetséges fórumon, hatóságnál, a szófiai önkormányzatnál, a regionális hatóságoknál panaszt tettünk, és jó esetben csak csend kísérte a felszólalásunkat más esetben pedig azt mondták nekünk, hogy az európai ide vonatkozó irányelv nem érvényes a szófiai szolgáltatóra, nincs szükség szerződéskötésre, az energiaszolgáltatás irányelv technikailag nem alkalmazható. A bolgár bíróságokat, bíró, bírákat, konkrét bírákat nyomás alá helyeztek, befolyásolni akarták a döntéseiket. A hatósági eljárás szabályait sem tartották be. Márpedig az energia szolgáltatásról szóló irányelv, és az az elv, hogy a fogyasztással arányos számlát kell kiállítani, sérült, sőt, mondom, sok esetben szerződéskötés nélkül kötelezik a fogyasztókat a fizetésre, és bőven van bizonyítékunk arra, hogy itt sokszoros jogsértés történt tudatában annak, hogy milyen fórumon beszélek most, úgy gondolom, ezzel együtt is kimerem mondani, hogy itt szervezett bűnözésről van szó, amelyben a szofiai önkormányzat is részt vesz, magasrangú tisztviselők támogatásával a bolgár, főleg a szofiai lakosság ellenében. Tehát szeretnénk önöket hivatalosan felkérni, hogy látogassanak el Szófiába, és a saját szemükkel tapasztalják, mi történik. és bármennyire furcsának hangzik ez, ne higgyenek a hivatalos közléseknek, a bolgár hatóságok hivatalos közlései enyhén szólva is sodrattak. Köszönöm szépen. Köszönjük a bevezetőt. Most uh, Fiona Kinsman kérem, hogy a bizottság véleményét terjessze elénk. Köszönöm, elnök úr. Hallottuk a petens indoklását. Egyébként több petíció is vonatkozik ugyanerre az ügyre, és mind az öt petensnek egyszerre szeretnék beszélni, hiszen válaszolni, hiszen nagyon hasonló dolgot vetnek föl. Mind az öt petíció a fűtés, szolgáltatás, fűtés, számlázás ügyével foglalkozik Bulgáriában, a panel lakásokban, a mérőórák hiányával, a becslések alaptalanságával, a fogyasztott mennyiség becslésének jogszerűtlen e, e, módszerével és a jogszerűtlen számlák és hiányzó szerződések ügyével. Ezek a petíciók nem ma íródtak. Már sok panaszt kaptunk, több évet tart ez az ügy, több forrásból tájékozottunk, jó ideje foglalkozunk az ügyel, tehát kapcsolatban vagyunk már régóta a bolgár hatóságokkal, és az energiaszolgáltatási irányelv, 2006-os irányelv volt akkor hatályában, amikor az első petíciót benyújtották formális vizsgálatot indítottunk, a bolgár kormány szemben főleg a 13-as cikk átültetését fogalmaztuk meg kritikaként, hogy ez nem történt meg előképpen. Jogsértése eljárást indított a bizottság. Időközben az energiahatékonysági irányelv is megjelent 2012-ben, ami visszavonta az energiaszolgáltatási irányelvet. De annak az elveit persze és szabályait tovább vitte a saját szövegén belül, sőt megerősítette ezeket. Tehát most azt vizsgáljuk, hogy az új kötelezettségeiknek hogyan felelnek meg a bolgárhatóságok az energia hatékonyság irányelv alapján az átültetés határideje ig. Bulgária az irányelv egyetlen egy pontját sem ültette át, 2014. júniusában járt le ez a dolog. Júliusban ezért az átültetés hiánya miatt jogsértési eljárást indítottunk, ez jelenleg is tart, és indokolt véleményt kértünk be, amelyet időközben megkaptunk, és a mai nap egyébként a határideje a válaszadásnak. Tegnap a bolgár hatóságok értesítették az Európai Bizottságot, hogy megírták a választ, és jogalkotás tervezetet is előkészítettek, mert egyébként a bírósághoz szitáltuk volna őket, és büntetést kellett volna fizetniük. Tehát utolsó pillanatban a hat, bejelentette a kormány, hogy átültetik a, az irányelvet, mivel tegnap, tényleg tegnap érkezett ez a levél, ezért nehéz lett volna ezt máig úgy értelmezni, lefordítani, ugye ez bolgár nyelvű szöveg, hogy világos legyen minden részlet, és ráadásul ez csak egy tervezet, tehát az minden esetre megtörtént, hogy a jogalkotó, a parlament foglalkozik a témával állítólag. Áprilisra kellene ennek a törvénynek megjelennie. Kíváncsiak vagyunk, hogy ez megtörténik-e. És ahogy valamennyi tagállammal szemben is úgy szoktunk eljárni, pontonként fogjuk vizsgálni, hogy az irányelvet átüvették e kellőképpen, hogy van-e az egyéni fogyasztásra, annak mérésére új hatékony szabály. Ebben most nem tudunk belemenni még az első olvasata után a tegnapi levélnek, hogy ez a tervezet jó-e. Hogy az energia hatékonysági irányelv pontjai is érvényesülnek-e, az egyéni mérés, a mérőórák, lehetőség benne lesz a szövegben, hogy a fogyasztással arányos számlák elve benne lesz -e. A jelenlevő és a többi petensnek tehát azt tudjuk mondani, hogy nagyon szigorúan, alaposan fogjuk megvizsgálni ezt a jogalkotás tervezetet, és persze, ha megszületik, akkor magát a jogszabályt, és remélem, hogy ez a jogsértési eljárással egybekötött Európai Bizottsági nyomás a bolgár hatóságokra sikerrel jár végre. Nagyon nagy késedelemben vannak a hatóságok, de jobb későn, mint soha. Többszörösen lejártak a határidők, és garantálhatom önöknek, hogy az Európai Bizottság szigorúan számon kéri ezeket. Ha nem, akkor a következő, ha nem történik ez meg, akkor a, folytatjuk a jogsértési eljárást, és arra is rá szeretnék mutatni, hogy az EU szintű jogszabályok értelmében egyfelől elfogadható, hogy bizonyos általányt is fizessenek a fogyasztók, ami a fogyasztástól független. Az is benne van, hogy legalább egyszer kell leolvasni évente az órákat, de nem kötelező gyakrabban, tehát ezt a tagállam éppenséggel választhatja, ezt nem lehet, ennél gyakoribb leolvasásra nem lehet kötelezni, de az irányelv egyéb pontjainak végrehajtására feltétlenül. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim! Most akkor megnyitom a vitát. Lemeszki úr jelentkezett. Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt bizottsági tagok, Európai Bizottsági képviselő, petensek. Ez a három petíció, amely lényegében ugyanazzal a témakörrel foglalkozik, nagyon fontos kérdést tett föl, minden bolgár állampolgárt érintő kérdést. De legalábbis két és fél milliót közvetlenül, akik valamennyien az EU állampolgárai. A kérdés komplexitását több problémakörre lehet lebontani. Egyfelől nem világos, hogy a többlakásos bérlakásos épületekben ugye mindmáig nehéz megállapítani, hogy ki mennyit fogyaszt, hiszen csak házanként mérik a fogyasztást. A hő szolgáltató eddig megtagadta, hogy egyéni mérőórákat szereljenek föl, és nem világos a számlázás elve sem a hőszolgáltatók eddig képtelenek voltak érthető számítási módszert prezentálni a fogyasztók felé, hogy milyen módon kalkulálják a fogyasztást. Tehát a mérés és számlázás között nem egyértelmű az összefüggés, Néha hihetetlen összegeket próbálnak behajtani a fogyasztókon, és ezek elfogyasztása irális. Én nagyon odafigyeltem az Európai Bizottság képviselőjének értelmezésére, hogy hol, mely pontokon sérül, sérülhet az európai jog. A bolgár hatóságok ugye új joganyagot akarnak elfogadni, ez jó, de ez csak az egyik oldala a kérdésnek. A hőszolgáltatókat emellett kötelezni kéne a, az áralkotás átláthatóságára és az egyes fogyasztókra való lebontás számítási módszerének publikálására. És ha egy fogyasztó nem kíván élni a hőszolgáltatással, akkor ö, legyen képes felbontani a szerződést. Ugye ez nehéz ügy, hogyha közös a hőszolgáltatás, hogy hogyan lehet ebből egyénileg kiszállni. Az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy ne zárja le még ezt a dossziét. Nagyon régóta tart az ügy, és legalább mindaddig, amíg az új joganyag explicite meg nem jelent, és vizsgálható, addig ezt a petíciót nyitva kell tartani. Tehát a parlament eljárási szabályai alapján is kérem, hogy a petíciós bizottság ezt a dossziét még ne zárja le, addig, amíg meg nem jelent az új bolgár törvény. Köszönöm szépen. Most Marakov úr véleményét várjuk. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én az Energiaügyi Bizottság tagjaként ülök most itt. Egy hasonló ügyet a mi bizottságunk is tárgyalt nyáron. Ennek a kérdésnek nagyon nagy jelentősége van az európai elvek végrehajtása szempontjából. A petens jól plastikusan leírta a helyzetet, Csambaszki úr pedig és összefoglalta a lényeget, de ez egy nagyon jelentős politikai kérdés, ugyanis itt a választás szabadsága sérül nagyon sok európai polgár esetében. A piaci helyzettel való visszaélés, monopól helyzetű szolgáltatók ügye ez. A bizottság, az Európai Bizottság elvileg ugye a monopóliumok ellen van, de ennek ellenére főleg az energia ágazatban, és nem csak Bulgáriában szaporodnak a monopól helyzetben levő cégek. A szófiai önkormányzat, a bolgár kormány, nem csak a jelenlegi, az előző is, nem tett semmit ez ellen, tehát itt a monopóliumok szaporodása, mint általános kérdés merül föl itt, nem csak az energia és hőszolgáltatók területén, a másik kérdés pedig a fogyasztói jogok érvényesülése. Az utóbbi hónapokban a bolgár hatóságok minden európai jogalkotás szellemével szemben környezet ti jóváhagyást adtak egy új kogenerációs üzemnek, amely hatalmas szennyezést bocsát ki. Szerintem ennek a petíciónak egyes részeit a mi ITRE bizottságunknak is meg kéne tárgyalnia, és általában véve az energia szektorban eluralkodó monopól monopóliumok, elszaporodó monopóliumokkal szemben kéne megfogalmaznunk egy jogalkotási javaslatot, meghallgatást kéne szerveznünk, és akár egy közös ülésre is sor keríthetnénk, ahol az ITRE és a PETI bizottságok ellátogatnak Bulgáriába, és ott tartják meg ezt a meghallgatást. Az a gyanúm, hogy abból a tényből is, hogy tegnap az utolsó pillanatban kapta meg a bizottság a hivatalos választ, hogy a bolgár kormány továbbra sem saját elhatározásból cselekszik, hanem a külső kényszer hatására. Köszönöm szépen. Urucsek úrnak adok szót. Parancsoljam. Köszönöm, elnök úr. Thank you, Chairman. Uh, colleagues. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kedves petensek, bolgár nyelven szeretnék felszólalni. És köszönöm azon bolgár polgárok aktivitását, akik bátran újra meg újra, és végül is a mi szintünkig elvitték az ügyet. Köszönöm hogy civil kurázsival próbálják polgártársaik érdekeit védeni. Itt több millió emberről van szó, több millió fogyasztója van ennek a bolgár hőszolgáltatónak. És valóban ez a petíció távolabbra mutat, nem csak a helyi bolgár probléma merül itt föl, hanem általában véve az energia ágazat problémái is felmerülnek. Én magam is távfűtéssel fűtöm a lakásomat, Bulgáriában és itt Belgiumban egyaránt, és pontosan tudom, hogy miről beszél a petens, de nekem van egy előnyem vele szemben, én részt vettem több európai jogalkotási folyamatban, és a részleteket is ismerem, a jogalkotási ö, specifikumokat. Nem akarok persze ezekről most, ö, meg az egyes konkrét panaszokról részletesen beszélni. Apokaliptikus képet vázoltak föl, és ezt azért egy picit túlzónak tartom. Mindezek a panaszok amelyeket hallottunk és amelyeket eljutottak hozzánk, nem merültek volna föl, hogyha egy többlakásos lakóépületben minden lakásnak lenne saját mérő órája. Minden ezen múlik. Ez itt a fő probléma. Nincsen egyéni mérés lehetőség. Miért? Azért, mert a központi fűtéssel szerelt épületek többségét egy olyan korszakban építették, amikor még teljesen más normák voltak érvényben. Vertikális fűtőcsövek vannak, elnézést, hogy bele kell mennem ezekbe a technikai részletekbe. Magyarul az épületen belül vertikális irányba mennek a csövek, és horizontálisan vezetik ki ezekből a fűtő testeket. És annak idején senki nem gondolt arra, hogy valaha mérni akarná lakásonként a fogyasztást. A válság persze az egész érintette, és jogos, hogy az emberek szeretnék mérni a fogyasztásukat, de csak 15 éve létezik egyáltalán piaci alapú energiaszolgáltatás Bulgáriában. Ekkor jelentek meg a csírái a piaci alapú hőszolgáltatásnak és a fogyasztás alapú árképzésnek. és 15 év alatt nem sikerült, nem hogy a fűtést, de még sok helyen a forró víz, meleg mérő mérőórákat sem felszerelni, úgyhogy mindenki mérhesse a fogyasztását. Tehát 15 év elteltével a számlázás, első piaci alapú számlázás óta Történtek ugyan technikai értelemben erőfeszítések, hogy lehetséges legyen a fűtés mennyiség, a hőmennyiség mérése, de mindez nem valósult meg. A hőmennyiség mérő órák egyébként nem drágák, nem kell őket karbantartani, bárkinek megérni beszerezni őket. A jelenlegi elosztási ö, helyzet Bulgáriában azonban nem. Bulgária saját találmánya, minden volt szocialista országban saját, ö, vagy ugyanez az elv rendszer érvényesült. 2012-ben megjelent energiahatékonysági irányelv arról is rendelkezik, hogyha technikai értelemben ö, nem beépíthető, vagy csak aránytalanul drágán beépíthető a hőmennyiségmérő egy rendszerbe, akkor más módszert is lehet alkalmazni. Tehát ha legalább épület szinten mérik a hőmennyiséget, akkor a lakóépület közösségének kell egy szerződést aláírnia a hőszolgáltatóval, és ettől kezdve lehetetlen lesz az egyes fogyasztóknak külön szerződést kötni a hőszolgáltatóval. Köszönöm az Európai Bizottságot, hogy lényegében és részleteiben is vizsgálja a problémát. részletesen elemezte az EU joganyag átültetését a bolgár jogba, és végül is minden petensnek választottak. Ha gondosan elolvasták a bizottság véleményét, sok helyen az is kimutatták, azt is kimutatták, hogy a bolgár hatóságok nem követtek el jogsértést, tehát követtek el, de nem minden területen, ahol a petensek állítják. Például az előbb említett technikai megoldás hiányában lehet úgy számlázni, ahogy ők számláznak, tehát lehet az egész épületet közösen számlázni, és a szerződést is az épülettel, a lakóközösséggel kötni. Ez nem megy szembe az európai irányelvvel. Ugye az van az eredeti irányelvben is, hogy amennyiben technikailag lehetséges. Tehát ugyanakkor, ha ennyi panasz érkezik be, abból is persze az következik, hogy van itt probléma. De látni kell, hogy milyenek a helyi körülmények, a hőszolgáltatók valóban monopól helyzetben vannak, nem szükséges, hogy reklámozzák magukat, hatalmi gócpontok ők. A jelenleg érdemben megvitatható kérdés szerintem a bizottság és a bolgárhatóságok között tehát az, hogy lehetséges-e az egyéni fűtésmérők, de legalább a melegvízmérők bevezetése Bulgáriában. Hogy a konkrét leolvasással arányos legyen a kiszámlázott fizetendő összeg. Erről megy a vita, és itt is lehetséges az, hogy technikailag megindikolják a bolgárhatóságok, hogy ez miért nem lehetséges. Nagyon sok a régi épület Bulgáriában, és ezeknek a tömeges, teljes átépítése valószínűleg mérhetetlenül nagy költséggel járna. Ugyanakkor elvárásokat kell támasztanunk a bolgár kormányjal szemben, és a bolgár joganyagnak is olyannak kell lennie, hogy ahol csak lehet, ezt ösztönözze, hogy a hőszolgáltatók oldják meg ezt a problémát, és az új épületekben pedig eleve az legyen a norma, hogy ö, egyéni a számlázás. Az Európai Bizottság nyomon fogja követni a legfrissebb európai joganyag érvényesülését Bulgáriában, és azon kell lennie, hogy az átültetést, annak hatékonyságát a lehető legszigorúbban ellenőrizze. Tehát köszönöm mind a petenseknek a civil kurázsit, köszönöm pedig a bizottságnak is, és önöknek is pedig a szakszerű hozzáállást. Köszönöm. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente. Köszönöm a szót, elnök úr. Akárcsak az előttem szóló, én is úgy látom, hogy Bulgáriában tényleg komoly probléma van. Ugyanis nagyon sok petíció született ebben a témában, és a bizottság egyértelműen beszámolt, elmondta, hogy mekkora a különbség a jogszabály sértési eljárás vonatkozásában. Nyilván új ö, jogszabályok születnek, de nagyon nehéz ö, nyitva tartani továbbra is ezt a petíciót. Mindazonáltal volna egy általános megjegyzésem, ami a fogyasztókat illeti. Nagyon érdekes, hogy ez a téma ma került ide a szakbizottságba, itt alapszolgáltatásról van szó. Nagyon sokat beszélnek most az intézményeken belül is erről. Az energia bizonytalanság miatt, és ez rendkívül fontos a versenyképesség a vállalatok szempontjából azonban időnként egy fontos részletről elfeledkezünk, ami nem más, mint a fogyasztók, a végfelhasználók kiszolgáltatottsága. Nagyon sok országban azt mondják, hogy nincs átláthatóság, nincs elég információ, amit a fogyasztók számára rendelkezésre bocsátanak, nincs egyértelmű szabályozás, ami a jogszabályokat illeti az energetika terén. Úgyhogy a végfelhasználók igen kiszolgáltatottak lesznek. A végén aztán az energiaszegénység alakul ki Európában, pedig ez alapjog, nagyon fontos téma, és ma délelőtt még több petícióval fogunk foglalkozni, ami az energiáról szól. Úgyhogy azt hiszem, hogy az ITRE-nek kellene véleményezni mindezt. Ugyanakkor az MV-nek is kellene véleményt írnia ebben a témában, mert a fogyasztói jogok védelmének jelentőségéről van szó foglalkozunk kell az átláthatóságról az egyes tagállamokban, a tarifák, az árképzési rendszer kérdését, hogy védik-e a fogyasztók jogait, hogy az egyes irányelveket megfelelően alkalmazzák-e, vagy teljes mértékben, mert védenünk kell a kiszolgáltatottakat, akik emiatt szenvednek. Köszönöm. Köszönöm a szót. Úgy gondolom, hogy minden hozzászóló különböző szempontból azt jelezte, hogy ez rendkívül kényes terület, nehéz kérdés, és főleg az az aspektus, hogy óriási fejlődést tapasztalunk ezen a területen. A bizottság képviselői egyértelműen nyilatkoztak erről. Úgy gondolom, hogy azonban más részről, mivel tényleg nagyon odafigyelünk erre a területre, hogy hogyan tudjuk az aláírók, a petíció aláíróinak érdekeit képviselni. Nyilván mindenki, aki ír nekünk, jó hiszeműen teszi azt, És az utolsó alkalom arra, hogy ilyen jellegű jogot alkossunk, jogszabályt alkossunk. A petíciót aláírók szeretnék, hogyha megoldás születne a problémájukra. Úgyhogy, úgy gondolom, hogyha lenne valamilyen olyan szövetség, amely felléphetne, és hogyha mi a szakbizottságnál nyitva tarthatnánk továbbra is ezt a petíciót, hogy tovább elemezhessük azokat a pozitív szándékokat, amelyekről hallottunk, hogy ez tényleg így van-e, ez volna a cél. Tehát maradjon nyitva a petíció, és meglátjuk, hogy a bizottság hogy tud segíteni abban, hogy a megfelelő irányba menjünk. Márjánov kollega, köszönöm. Maranov úr. От други страни показва неговата важност Първо, по съществото на процедурата, задължително трябва да останат отворени. Nos, végighallgattam a többi kollega hozzászólását, túl sok mindent nem tudok már mondani. Tényleg nyitva kell, hogy maradjon ez a petíció. Ha más oknál fogva nem is, már csak azért, mert tegnap a bizottságtól megkaptuk a választ összetett, politikai jellegű, műszaki jellegű a probléma, de még valami másra is föl szeretném hívni a figyelmüket. Próbatétele lehet ez a szakbizottságunk számára, az, hogy mennyire hasznos lehet mindez. Meg szeretném ragadni ezt az alkalmat, mert a vita után már csak ez a tennivalónk, hogy felhívjam a figyelmet a szakbizottságon belül a bolgár médiára és állampolgárokra. Bulgáriában bármelyik város központi fűtéssel foglalkozó cégét ide lehetne citálni a parlament elé. A petíciós szakbizottság ugyanis elérheti hogy a tagállamok kormányai hozzanak olyan jogszabályokat, amelyek védik a fogyasztókat. És pontosan ennek voltunk tanúi ma. Köszönöm. Bán Mária Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Gratulálni szeretnék a petíciót benyújtóknak, akik eljöttek hozzánk Bulgáriából. Lehet, hogy az utolsó pillanatban született a bolgár kormány reakciója, de azt mondták, hogy foglalkozni fognak ezzel a kérdéssel, ezáltal levelükben. Nyilván ez a bizonyítéka annak, hogy milyen fontos lehet a mi szakbizottságunk. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok higgyenek, bízzanak a petíciós folyamatban. És Bulgáriában pontosan ez történik több millió emberrel annak ellenére, hogy olyan sok mindenkit érintett ez a dolog, semmi nem történt. Úgyhogy ami minket illet, úgy gondolom, az üzenet számunkra az, hogy ez a szakbizottság tényleg beindíthatja a folyamatokat, és tényleg érdemes bízni bennünk, mint szakbizottsági tagokban. Úgyhogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy Európában a lehető legtöbben az összes állampolgár tudjon arról, hogy mihez van joga, mit tehet, hogy folyjon nyomozás, és vállalják fel a bolgárhatóságok a fogyasztókkal szembeni felelősségüket. Egyébként csak olyan kötelezettségről beszélhetnénk, amely a szerződésekből fakad. Mi azonban tudjuk, hogy a valós életben helyzet igen bonyolult, és ha el is hangzanak ígéretek, azért továbbra is figyelemmel kell kísérnünk, hogy hogyan tovább, és hogy az állampolgárok tényleg megfelelő körülmények közé kerülnek-e. Nyilván be kell ezt venni a jogszabályok közé, és kötelezővé tenni, és ha már megszületett, akkor meg kell felelni ennek. A petíciót benyújtók a, tudják a legjobban eldönteni, hogy tényleg élhetnek-e a jogaikkal, az energiához való hozzáféréssel, a központi fűtéssel, mert általában az ilyen időszakban az év során eléggé hideg van. Ugye ez nagyon fontos az LCR e számára. Meghallgattam a kollégákat, akik és a petíciót benyújtókat, akik elmondták, hogy mi a helyzet. Mi az ECR ö, frakción belül támogatjuk őket, úgyhogy kérem, tartsuk nyitva a petíciót, és ha szükség van rá, visszatérünk rá, hogyha további intézkedésekre van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy mindenkit meghallgattunk, aki szeretett volna hozzászólni a vitában, hogyha megengedik, akkor összefoglalom a helyzetet a következőképpen. A probléma nagyon érzékeny és nagyon komoly. Ez azt jelenti, hogy a petíciót nyitva tartjuk. Másodszor, az Európai Bizottság tevékenységeit nagyon nagyra értékeljük, és tudomásul vesszük a bolgár hatóságok fáradozásait, amelyek igyekeznek megoldani a problémát. Három dolgot csinálunk itt most. Először is mi is az, e, a bolgár hatóságokhoz fordulunk, és arra kérjük őket, hogy hivatalos választ adjanak azokra a kérdésekre, amelyek itt elhangzottak. Tehát a az Európai Uniós jog betartása, a polgárokra vonatkozó hatás és a monopólium kérdése. Talán 7 vagy 8 hónapon belül újra az Európai Bizottsághoz fordulunk, és együtt talán sikerül megnézni, hogy az a törvénytervezet, amelyet májusra kívánnak benyújtani, az működik-e, és aztán az elvi bizottságot is megkérjük, hogy elemezzék a kérdést szakmai szempontból. Ez így rendben van? Ez így elfogadható az önök számára? Jó, rendben, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most a 14-es napi rendi pont következik. Alejandro Fernández Lorenzo állampolgár által benyújtott petíció a Change.org nyilvános kampány nevében nyújtott ezt be a megújuló energiára kivetett adóról. Azt hallottuk, hogy ma itt van valaki a petíciót benyújtó nevében, úgyhogy megadom a szót, tessék öné a szót. Muchas gracias, señor. Nagyon köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt képviselő. Eh, eh, gracias. mi nombre y en el más Először is szeretnék köszönetet mondani a saját magam nevében, illetve azon 45 ezer személy nevében, akik aláírták ezt a petíciót a change.org platformon. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy foglalkoztak a petíciónkkal és azon problémákkal, amelyek az elektromos energia, a villamos energia elé tornyosulnak Spanyolországban. Röviden szeretném elmondani, hogy miről is van szó. Az önellátás, ahogy önök is tudják, arról szól, hogy energiát saját felhasználásra állít valaki elő. Ez azt jelenti, hogy nem a hálózatba táplálják be eh, ezt az elektromos eh, energiát. Eh, a legfőbb technológia, amit felhasználnak erre, a fotovoltaikus energia. Nos, az ilyen jellegű villamos energiaállításnak számos előnye van, csökken az áramszámla, ha az ember ellátja a saját energia igényeit, akkor csökkentheti a foszilis üzemanyagok felhasználását, és a CHC energia kibocsátást, ami az energia elállításhoz kapcsolódik. Ami Spanyolországot illeti, a fotovoltaikus energia előállítása rendkívül nagy lehetőség lenne, mert nagyon sokba kerül az energia. Ezen kívül potenciális lehetőség rejlik több ezer új munkahely teremtésében is, egy olyan országban, ahol óriási probléma a munkahelyek csökkenése a válság óta. Ahogy önök is tudják, a fel, megújuló energiák felhasználása, ez megtalálható az erről szóló irányelvben, illetve az energiahatékonyság irányelvben is, és annak ellenére, hogy igen hosszú sora van a gazdasági, szociális és környezetvédelmi előnyeinek, a spanyol kormány egy csomó akadályt gördít az elektromos áram önálló előállítása elé. Először is. Teljes a bizonytalanság, ami a szabályozást illeti ebben az ágazatban, Spanyolországban. Ez a tevékenység nem rendelkezik alapvető jogszabályokkal, és jog ö, hézak itt. 2013. júliusában egy királyi rendelet született, sürgőségi eljárás keretén belül, bár a tanácsadó szervezetek nem támogatták, amelyekhez fordultak szakértelemért. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen megrekedt az egész energia önellátás. A második probléma az, hogy egy úgynevezett tartalékadót vezettek be azok számára, akik a hálózathoz csatlakoznak. Ez azt jelenti, hogy tektakarításaiknak felét vesztik el, hogyha valaki ipari felhasználó vagy szolgáltatás használó. Nyilván ez óriási problémákat jelent az önellátás kialakítása terén. Ez a díj állítólag azért szükséges, mert az erőműveket kompenzálni kell a kiesésért. Ezt azonban egy speciális kifizetési rendszer keretén belül kerül kifizetésre a vegyes tüzelésű erőművek vonatkozásában, amelyek a tartalékot képzik. Ez azt jelenti, hogy minden fogyasztó bármikor hozzáfér az energiához, teljesen független attól, hogy milyen fajta fogyasztó. Ezen kívül a kormányon belül attól tartanak, hogy az önellátó tevékenység valamilyen módon lecsökkenti a hálózatban levő energiafelhasználását, és így a jövedelmek csökkennek. De ez se igaz, mert így a karbantartási költségek csökkennek a hálózat vonatkozásában, ugyanis az energia átadás csökken, de ugyanakkor az energia veszteség is a szállításnak köszönhetően pillanatilag ezeket a költségeket teljes mértékben a fogyasztóknak kell állniuk. Ez azt jelenti, hogy olyan 10-15%-kal többet kell, hogy fizessenek, mint kellene. A harmadik intézkedés, amit talán ö, még kevésbé ismert, de nagyon kártékony ezen a területen, az energiaszámla fix részére vonatkozik, és a mozgó rész csökkenését ö, eredményezi. Ez azt jelenti, hogyha kevesebb energiát használ valaki a hálózatból, ez eltűnik. Teljesen mindegy, hogyha valaki hatékonyabban akarja felhasználni az energiát, vagy kevesebbet használ föl. Úgyhogy kérem a szakbizottságot, hogy vizsgálja ki ezeket az intézkedéseket a spanyol kormány részéről, amelyek gátolják az önellátó intézkedéseket. Kérem a bizottságot, hogy jogsértési eljárást indítson ebben a témában Spanyolországgal szemben. Köszönöm. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottságnak adnám meg a szót. Margaret Georgievics fogja elmondani a bizottság véleményét. Good morning. Thank you so much. I would first of all like to say that um, EU... Jó reggelt kívánok, köszönöm a szót. El szeretném mondani, hogy a, az EU jogszabályok konkrétan nem foglalkoznak az ön előállító energiával. Azonban nagyon fontos eszközök ezek, hogy az energiafogyasztás csökkentés hatékonyságra vonatkozó célokat 2020-ra elérjük. A bizottság tudatában van. Annak, hogy főleg három nehézség aggasztja a petíciót benyújtott. Először is a bizonytalanság, ami a szabályozás terén uralkodik Spanyolországban ezen a területen. A bizottság csak egyet tud érteni azzal, hogy ez potenciálisan nehézséget okoz az önellátó energia előállítás szempontjából. Azonban ilyen jellegű jogszabályok az EU-ban nem születtek. Úgy, hogy Spanyolországot csak fel tudjuk szólítani arra, hogy intézkedjen az akadályok elhárítása érdekében. Másodszorban, ami a tartalékdíjakat illeti. A 2013-as királyi rendeletben született ez meg. Először is a bizottság úgy tudja, hogy még nem hagyták jóvá ezeket az intézkedéseket. A bizottság a jogi kompatibilitása vonatkozó vizsgálatot csak akkor folytathatja le, ha már elfogadják ezeket a jogszabályokat. Csak aztán lehet EU intézkedésre gondolni, illetve elbírálni azt, hogy erre szükség van-e, és helyén való-e. Végül pedig a fix rész növekedése, illetve a mozgó rész, a változó rész csökkenése aggasztja a petíció beadóját. Nyilván a cél az, hogy kevesebb energiát fogyasszon mindenki, és a bizottság úgy gondolja, hogy a bizottsági potenciális vizsgálatnak ez fontos eleme lehet, bár a bizottság a petíciót benyújtótól további információt kér az ilyen jellegű intézkedések a fogyasztást befolyásoló jellegét illetően. Nos, mivel rendkívül jelentős az ön e, az energia előállítása saját erőforrásból a célok elérése érdekében, az energia hatékonysága, energia felhajtá, felhasználása érdekében. Úgyhogy minden olyan intézkedés, amely ezt gátolna a spanyol kormány részéről, és persze itt figyelembe kell vennünk a további információt is, ami arra a reformra irányul, ami az, az áramszámla fix, illetve mozgó változó részére vonatkozik, rendkívül fontos lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Anken úrnak adnám meg a szót? Asszonynak? Csak röviden. Sok spanyol kollega jobban tudja, hogy mi folyik Spanyolországban. Van azonban egy kérdésem a bizottsághoz, vagy a petíciót benyújtókhoz. Mert állunk Dániában folyt arról vita, hogy ha az ember saját maga energiát állít elő, főleg a fotovoltaikus energiára gondolok itt, akkor ö, tartalékként föl lehetne használni magát a hálózatot, ezt ugye vissza lehetne táplálni ezt az energiát a hálózatba, és a költségeket ebből fedezni. És vannak, akik úgy tekintik azt, hogy magának a berendezések létrehozásának a költségeit is lehetne fedezni ezt de én úgy gondolom, hogy ez korrupciós lehetőségeket is rejteget, ez pedig elég szörnyű. Köszönöm. Ďakujem pekne. öppen Albiol. Amir, képviselő. Gracias. Bueno, entendemos que el ataque de... Köszönöm a szót. A spanyol kormány a megújuló energiaágazatot támadja, és meg akar szabadulni az önálló energia előállítóktól, Ez pedig azt jelenteni, hogy ilyen lehetőség nem lesz a jövőben, mert egy csomó administratív és egyéb akadály tornyosul az emberek előtt. 2013-ban 1 milliárd eurós csökkenést fedeztek be, 2014-ben a, megújul, a megújuló energiákba való befektetéseket megint csak csökkentették jelentős mértékben. Úgyhogy láthatjuk, hogy a spanyolországi megújuló energiák felhasználása terén óriási a váltás. Nem támogatják őket, most már a frakciós eljárást mm, helyezik előtérbe, ami nem igazán jó megoldás. Nagyobb demokráciát szeretnénk az energetikai ágazatban Spanyolországban, hiszen 16,6% a lakosságnak energiaszegénységgel kell, hogy szembenézzen. 20 ezer munkahelyet veszítettünk el Valenciában, például az emberek munkahelyének 57%-a tűnt el az energetikai ágazatban. Úgyhogy nyilván támogatom ezt a petíciót. A kormányok a nagy energiacégek kedvére hozzák a törvényeket, és így egyre nagyobb az energiaszegénység Spanyolországban. Tekintettel erre a helyzetre, tennünk kell valamit. Csak egy ideológiai érv hiányzik már, de el kell, el kell mondanunk azt, hogy mi a helyzet a politikusokkal, akik nyugdíjba vonulnak, ezen a téren helyezkednek el. Ott van Zapatero úr, és az Endelszával dolgozott Felipe González is a Gaz Naturálnál, és még egy csomó más vezető is a nagy energia cégeknél kapott jó állást. Úgyhogy a kormányt talán inkább a magánérdekek vezérlik, mint bármi más. Ami Kenyet úrat illeti, ő másik irányba indult, egy olajcégnél volt azelőtt, most meg az energetikával foglalkozik a kormányban. Úgyhogy ez a helyzet az energetika terén Spanyolországban. Teljes mértékben támogatjuk ezt a petíciót. Szerintük ki kell deríteni, hogy mi a helyzet. Az új politikák vonatkozásában Spanyolországban ez megint megindokolja a jogsértési eljárás beindítását, mert ugye ott van a szabályozás bizonytalansága, a számlák fix összetevőjének növelése, a mobil részének csökkenése, ez egyáltalán nem követi az európai jogszabályokat úgy, hogy ennek a petíciónak nyitva kell maradnia, támogassuk a petíciót, benyújtokat. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente. Köszönöm, elnök úr, a szót. Jelentős reformra került sor ezen a téren Spanyolországban. Azonban ott van a limbózás és a joghézag, és ez bizony fordítottan befolyásolt bizonyos embereket, főleg ami a jogszabályokat illeti. Aztán itt van ez a lehetséges díj vagy adó bevezetése. Úgyhogy teljes mértékben támogatom a petíciók benyújtókat, hiszen már most is fizetnek ezekért a költségekért, úgyhogy semmi tartalék díjra nincs szükség az energetikai cégek számára. Szerintem már is épp eleget fizetnek az emberek, úgyhogy nincs szükség erre a plusz adóra. Nem kell már hozzájárulnunk a hálózat költségeihez, demokratikus, fair beruházásokra van szükség, hogy felvegyük a harcot az energiaszegénységgel szemben. Nyitva kell tartanunk a petíciót, és ahogy a bizottság is javasolta, tovább kell foglalkoznunk a témával. E, ezen kívül szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy felvetette a 2020-2030-as célkitűzések jelentőségét az energetika terén. Először is a bizonytalanságokat kell tisztáznunk, illetve foglalkoznunk a számlázás kérdésével. Ez az első dolog. Ezen kívül szeretnék köszönetet mondani azért is, ahogyan foglalkoztak ezzel a témával, ugyanis itt a bizottság tényleg bevetette minden szakmai ismeretét, hogy a kérdést megoldja, úgyhogy köszönet a munkáért, illetve azt is el szeretném mondani, hogy tényleg nyitva kellene tartani szerintem ezt a petíciót, mert ahogy hallottuk, itt energia unióra törekszünk, azonban joghézagok léteznek. Ez a fogyasztókat is érinti, de azokat is, akik a saját önellátó energiaelőállításra foglalkoznak. Úgyhogy ez mind-mind érinti azt az energia, energetikai modellt, amit ki szeretnénk alakítani itt Európában. Nem csak a nagy cégeket kell támogatni, úgy gondolom, hogy rendkívül fontos a kutatás a fejlesztés szempontjából is, ami a fogyasztókat életi. Úgyhogy nagyon köszönöm a bizottságnak, hogy ezt a rendkívül fontos kérdést felvetették az igen nehéz időkben. Köszönöm. Panyi Sebastia. Köszönöm szépen. Sebastian. Köszönöm szépen. Itt van egy probléma, egy európai probléma a probléma Európa szerte létezik. Több millió polgár van Spanyolországban, akik jogbizonytalanságban élnek, és az Európai Unió ezt nem fogadhatja el. És aztán ezen a jogbizonytalansághoz még jön ez a fenyegetés azok számára, akik fenntartható módon szeretnék az áramot termelni. Ezzel az energia szuverenitás bevezetését és az energia ellátás demokratizálódását akadályozzák meg. Pedig ezek a célok az Európai Unió prioritási listáján is szerepelnek. A lakosságot ebben támogatni kell, sőt, be kell vonni őket a felelősségvállalásban. Gyakran ezt az fontosnak tartjuk ugye ezt az energia reformot, de akkor a szavakat tettek is kell, hogy kövessék. Aztán itt vannak az energia cégek, ezeknek elosztó hálózatra van szükségük. Ezek nyilvánosak, és egyes esetekben a fogyasztók is támogatják ezt, vagy finanszírozák ezt. Nyitott és tiszta energiatermelésre van szükség. A spanyol államot már felhívtuk arra, hogy a saját energiatermelési kapacitásokat erősítse, de az illetékek megfizettetése ezzel szembe megy. És ez a versenyt is torzítja, amely verseny pedig az európai belső piac egyik pillére kell, hogy legyen. Mi támogatjuk a petíció benyújtóit, és azt gondolom, hogy ha itt sikerül precedens üt teremteni, hogyha egy állam különös úton, módon meg tudja tiltani a saját energiatermelést, hogyha megakadályozza azt, hogy ez, hogy tiszta és fetartható módon saját maga termelje a fogyasztó az áramát, akkor ez borzasztó példa, és a saját céljainkkal megyünk szemben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Tessék, megadom a szót a kolléganőnek. Köszönöm szépen. Ehhez csak azt tudom elmondani, hogy a petíciót nyitva kell tartani, véleményem szerint az Európai eh, Bizottságnak az információi eh, eh, alapján tovább kellene vizsgálódni a témában. Azt is szeretném elmondani, hogy az információink szerint az a helyzet, hogy a 2013-as decemberi törvényt elfogadták, és a 9-es cikk a saját áramtermelést szabályozza. A spanyol kormány jelen pillanatban igyekszik a közösségi keretet megvalósítani, hogy a különböző végtermelési kérdéseket sikerüljön megfelelően fenntarthatóan kezelni. Ez az új keret oda kell, hogy vezessen, hogy a végső termelők minden támogatást igénybe tudjanak venni, de az ellátás biztonság is megmaradjon. Ebben az értelemben kell foglalkozni a kérdéssel. Az intézkedéseket még nem sikerült teljes egészében elfogadni, úgyhogy meg kell vizsgálni, hogy mindez megfelele az Európa 2020-as célkitűzéseknek. Azonban a spanyol kormány mellett azért hadd törjek láncsát, akkoriban, amikor e, ezt a közös e, keretet kidolgoztuk, az, a, cél, az a, volt a célja a spanyol kormánynak, hogy a megújuló energia e, termelésének támogatását elfogadja. Az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy ez valóban a közös célok elérését szolgálja-e. Várjuk meg, hogy a spanyol kormány mit lép, és utána zárjuk majd csak le. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Perikokrász úr következik. Hablar en favor del Én magam is szeretnék a e, petíciót benyújtók támogatására elmondani, és kiegészíteni azt, amit a kollégák mondtak. Nekem az a véleményem, hogy a spanyol kormány politikáját figyelembe kell venni. Ők egyértelműen a nagy áramszolgáltatókat nak nyújtanak kedvezményeket, mindenféle kártérítéseket, amelyekről nem is tudjuk, hogy miért kapják. A Az Európai Unió energiapolitikáját támogathatja ugyan a spanyol politika, de hadd mondjam el, hogy az energia drágább Spanyolországban, mint bárhol máshol Európában. Másik dolog pedig, azért mégiscsak érdekes ez az összehasonlítás, hadd mondjak néhány példát, Svédországgal összehasonlítva például, a megújuló energia nem csak szélenergia lehet, és nem csak napenergia lehet, hanem más termelési módok is léteznek nem lehet összehasonlítani a napsütéses órák számát Svédországban és Spanyolországban, de Svédországban 20%-ot megújuló energiaforrásokból fedeznek, Spanyolországban csak 14%-ot. Tehát Spanyolországban az megújuló energiaforrások támogatása enyhén szólva gyenge. Úgyhogy nagyon sok mindent kell még tenni annak érdekében, hogy az európai célokat elérjék. Támogatom tehát a petencia benyújtóit. Árkezun képviselő következik. Köszönöm szépen. Én magam is, hadd mondjam el, hogy köszönetet szeretnék mondani a petíció benyújtójának, hogy 45 ezeren írták alá a petíciót, köszönetet mondok nekik is, nekik köszönhetjük azt, hogy, hogy tárgyaljuk ezt a petíciót. Az Európai Bizottság képviselője kiválóan elemezte a kérdést, és utalt arra, hogy a most érvényes szabályozást pontosan meg kell vizsgálnia, meg kell vizsgálnia az európai jog fényében, és meg kell vizsgálni azt, hogy hogy lehet az, hogy konkrét és pontos rendelkezéseket nem tartottak be. A spanyol energiapolitika politikát a versenyjoggal összefüggésben is meg kell vizsgálni, hiszen a spanyol kormány az energiapiac ellenreformját folytatja. Köszönöm a petíció benyújtóinak, és azok a képviselők, akik, az Európában, akik Európában a megújuló energiákért küzdenek, mindent meg kell, hogy tegyenek azért, hogy a megújuló energiáknak Spanyolországban is legyen esélyük lesz erre a képviselő következik. Köszönöm szépen. Én zárnám a hozzászólók listáját. A kollégák nagyon sok fontos témára utaltak. Természetesen én is szeretnék először is köszönetet mondani a petíció benyújtójának, és nagyon elmondani azt, hogy mennyire fontos, hogy a civil szervezetek, mint például a Change.org fellépjenek, mobilizálódjanak, és a polgárokat is aktív fellépésre ösztönözzék. Az is fontos, hogy a politika felelősségét vetik fel, és felvetik azokat a kérdéseket, amelyeket el kell ítélni. Az Európai Bizottság képviselője világosan elemezte a helyzetet, hogyha Spanyolországban elfogadják a törvényeket, akkor megvizsgálja majd az Európai Bizottság, hogy ez mennyiben felel meg az európai törvényeknek, jogszabályoknak. Már most az a helyzet, hogy a backup illetékek ellent mondanak az európai jognak, hiszen ez az ener- megújuló energia öm, támogatásával szembe megy. Ezzel tehát fékezik a megújuló energiaforrások felhasználását, és ez ellentétben áll az Európai Uniós szándékoknak. Az energiapolitika kulcsa Európában abban rejlik, hogy az olyan fejlemények ellen, mint például ami Spanyolországban is történik, menjünk szembe. Tehát ez nem elfogadható, hogy egyes oligarchák tartják a kezükben az egész energiapiacot. A jó bizonytalanságot nem fogadhatjuk el, úgyhogy összességében teljesen világos az, hogy ha tudjuk, hogy az energiapolitika az megújuló energiaforrások támogatását is illeti, akkor ez az energia hatékonyság, a széndiokszid kibocsátás csökkentése keretében kell, hogy történjen, és ezeket a szabályokat egyértelműen érvényesíteni kell. Ezért szeretnék arra utalni, hogy természetesen nyitva kell hagyni ezt a petíciót, a bizottságnak el kell végeznie a munkáját, és ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz Spanyolországnak is el kell végezni a házi feladatát, tisztázni kell a jogi kereteket, a polgárok jogait tiszteletben kell tartani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Úgy tűnik számomra, hogy sikerült konszenzust elérni. Mindennyian fontosnak tartjuk ezt a petíciót. Fogyasztóvédelmi kérdésről van szó. És a, az Európai Bizottság munkáját nagyra értékeljük, mindez nagyon korrekt módon folytott További kapcsolattartásra van szükség a petíciót benyújtó val a pénzügyi kérdéseket, illetően másodszorban pedig az Európai Bizottság szeretne a spanyol hatóságok részéről megvizsgál, további lépéseket látni, és ebben segítségükre lehetünk. A petíció tehát nyitva marad, ez az egyik dolog másodszor pedig a spanyol hatóságokat arra kérjük, hogy tájékoztassanak bennünket arról, hogy mit kívánnak tenni ebben az ügyben, és ha megkaptuk a választ erre, akkor folytatjuk a munkát. Ezzel egyetértenek a kollégák, és akkor rátérnék a környezetvédelmi kérdések első pontjára, 15 pont Daniel Espera, olasz állampolgár által az Associazione Legamionici eh, egyesület által benyú, nevében benyújtott petícióról van szó. Ez egy tarantói eni finomító. Úgy hallottam, hogy a petíciót benyújtó itt van. Igen. Per le petizioni per avermi ospitato. Köszönöm, hogy fogadnak itt a petíciós bizottságban. Emlékeztetésül el szeretném mondani azt, hogy az olajfiamító projekt vonatkozásában, amelyet az ENI terjesztett be, de amely más olajcégeket is érint, a Totalt, a Mitsubisit és a Shell-t, gyakorlatilag támogatják ezt a projektet az ENI vonatkozásában. Az olajtermékek Temparoszába való szállításáról van szó, Bazilikátába, illetve Púliába, Tarantóba. A projekt, csak azért, hogy értsék, az olajtermékek mennyiségének óriási megnövekedését illeti, és ezek más finomítók felé kerülnének. Egyébként új tárolókat is akarnak építeni, azon túl, amelyek már Tarantó környékén léteznek. Tehát egy csomó problémát felvet mindez. Például ö, óriási ö, veszélyhelyzet van a balesetek vonatkozásában. Ö, ezen kívül a tengeri forrásaink szennyezése is nagyobb veszélynek van kitéve. Tarantóban most például a tengerben már is nagyon sok ipari szennyezőanyag található. Úgyhogy az új projekt csak még inkább megerősíti ezt a helyzetet. Ami a balesetek kockázatát illeti, a Szeveszó irányelv a legfontosabb itt. Nem csak a növényeket kell figyelembe venni, hanem a meteorológiai jelenségeket is. Az ilyen jellegű balesetek ellenőrzését illetően egy regionális bizottság rendelkezésre Olaszországban ők figyelik a megfelelő eljövő pillanatot, és a Temparosszai projekt biztonsági dokumentumába kívánja ezt bevenni. Nos, mik ezek. A növények a koeficienséről van szó, ami például a meteorológiai jelenségek, a tornádók esetében 70 valahány százalék, és az ilyen jelenségek, az ilyen szél, esetén 180 km per órás sebességről van szó. A szeveszó irányelvnek kell ezzel foglalkozni, és ezzel kapcsolatban sem az ENI, sem pedig a többi cég nem válaszolt nekünk. Még csak az olasz kormány sem ezen problémát illetően rendkívül csendben maradtak ezen problémát illetően. Úgyhogy a kérdésem a következő. Az Európai Bizottság tud erről, és rendelkezik-e megfelelő információval az ilyen jellegű kockázatokat illetően? 22 jogszabály támogatja a projektet, az olajtermékek tárolására, szállítására vonatkozóan. Ugye Európában mindenütt most már a megújuló energiáról beszélnek, Olaszországban viszont megint az olajcégek kerülnek kedvezőbb helyzetbe, és tudjuk nagyon jól, hogy ennek milyen következménye van, ami a szennyezést illeti. Illetve a tengerek minő, vizének minőségét illetően Dél-Olaszországban. Nos, ami a tengerek szennyezésének problémáját illeti. Gondolom, és remélem, a bizottság már utána tudott ennek nézni, a tarantói tenger rendkívül szennyezett, főleg a dioxin és a PCB szennyezés jelentős, ezek olyan anyagok, amelyek nálunk az élő kéthéjú kagylókat szennyezték. És ez a lakosságot is érinti. a mért értékek sokkal magasabbak, mint a jogszabályokban megengedettek. Úgyhogy Kérjük a bizottságot, az Európai Bizottságot, hogy figyeljen oda erre a problémára, és főleg válaszoljon a kérdésünkre, nevezetesen, hogy az olasz állam megfelelt-e azoknak a rendeleteknek, amelyek a környezetvédelmi biztonságot kell, hogy képviseljék hiszen eh, a mért értékek magasabbak, mint a törvényekben megengedettek. Tudjuk nagyon jó, hogy Olaszország már ezeket a rendeleket megsértette. Aztán a 2004-es csomag életbelépésének tükrében nyilván ellenőrzéseket is kell végezni az egyes ágazatok vonatkozásában, ugye olyan szennyező anyagokról van itt szó, amelyek veszélyeztethetik az egészségi állapotát az embereknek. Puljában egy monitorozó intézkedést vezettek be a környezetvédelem terén. Mi azonban úgy döntöttünk, hogy az Európai Bizottsághoz fordulunk, és megkérdezzük, hogy a 2008-as helyzetnek volt-e már precedense Olaszország vonatkozásában? A kompetens hatóság, az illetékes hatóság, mint az ANZ, amelynek a feladata a prevenció, nem tudott semmiféle adatokkal szolgálni, mondván, hogy ez egy kényes terület. Nincsenek adatok. Pedig azért vannak olyan adatok, amelyek a környezetre vonatkoznak, és az emberek egészségére. Ezeket az adatokat viszont rendelkezésre kell bocsátani. Tarantóban viszont megfosztottak minket ettől a jogtól, nevezetesen, hogy tudjuk és megfelelő tájékoztatást szerezhessünk a környezetről, illetve az egészségügyi állapotunkról úgy, hogy mint európai állampolgár, fordulok az Európai Bizottsághoz, és szeretném, hogyha utána néznének, hogy a közösségi rendeletet tiszteletbe tartja e Olaszország, ami a környezetvédelmet illeti. Végül, utolsó kérdés. Ha ha bebizonyosodik az, hogy évek óta szennyezett élő kéthéjú kagylókat forgalmazott Olaszország, akkor ugye teljes mértékben bizalmat vesztenénk az olasz hatóságokban. Úgy gondoljuk, hogy ez a temparosszai projekt mindenképpen leállítandó, mert nem akarjuk, hogy a területünken további szennyezés történjen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Akkor most az Európai Bizottság válaszát halljuk meg, hallgatjuk meg Mikkelsen asszonytól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseiket. Azt szeretném elmondani, hogy azzal kezdeném, hogy az Európai Bizottság monitorozta a helyzetet, az olasz hatóságokkal folyamatos kapcsolatban állunk, és ők is folyamatosan adják a válaszokat a kérdéseinkre. Ami az első kérdést illeti, a szövészó irányelvnek való megfelelés, azt az információt kaptuk december 10-én tavaly az olasz hatóságtól, amelyben megerősítik, hogy még mindig nem kapták meg az utolsó biztonsági jelentést és sürgősségi baleseti tervet, Úgyhogy nem igazán tudjuk eddig figyelembe venni ezeket a kijelentéseket, mert várjuk, várjuk ezeket a beszámolókat, illetve a jelentéseket, a biztonsági tervet. Ennyit tudok mondani a szovézó aspektussal kapcsolatban. Aztán felvetettek még kérdéseket, a jelenlegi sürgőségi és baleseti tervvel kapcsolatban ez a jelenlegi terv elkerülési eh, terveket eh, eh, tartalmaz, illetve közvilágítási jeleket és jelzés, figyelmeztető jelzéseket a motorral közlekedők számára az önkormányzat területén, önkormányzathoz tartozó területen. Emellett nem vetettek föl ugyan egy kérdést, nem most tették föl legalábbis, de a petícióban szerepel, a 2010-75-ös irányelv az ipari kibocsátásokkal kapcsolatban e, itt a fölvetettük a kérdést az Európai Bizottság részéről a hatóság számára, és itt úgy tűnik tehát, hogy a cégnek egy világos tervet kell az ipari kibocsátással kapcsolatban benyújtania. 2015. februárra kell, hogy ezt megtegyék, tehát ez után több információt tudunk adni a kérdésről. Aztán emellett felvetették, hogy szeretnének hozzáférni a mintákat vizsgáló vizsgálatokhoz, PCB-re vonatkozóan, az Európai Bizottság a benyújtott információ alapján, amelyet az olasz hatóságtól kapott, azt tudjuk elmondani, hogy a helyi hatóságok megtették a szükséges lépéseket a PCB által kontaminált két kéthéjú kagylókra vonatkozóan. 2011 óta folyik az eljárás az Európai Uniós jogszabályok be nem tartása miatt. 2014-re vonatkozóan egy monitorozási tervet fogadtak el. Itt már 57 mintát vettek, és ezeknek a teszteknek az eredményét várjuk. A jelenlegi eh, helyzet az, hogy a hatóságok értékelik a eh, fennálló körülményeket. Szeretném felhívni a figyelmüket a 2003 per 4-es irányelvre, amely a tagállamokra eh, bizonyos kötelezettségeket ruház pénzügyi információk megadására, és lehetőségük van derogációkra konkrét esetekben. Ezek a kivételek például vonatkoznak bírósági eljárásokra, illetve bizalmas információkra, szellemi tulajdon jogra lehet hivatkozni, hogyha úgy gondolják, hogy az önök kérvényét nem ezek alapján utalták, utasították el, a, e, akkor arra ösztönözzük önöket, hogy a nemzeti hatóság előtt, vagy a bíróság előtt a helyzet újraértékelését kérjék, és az határozat felülvizsgálatát kérjék. Ebben az irányelvben szerepel a bírósághoz való hozzáférés joga, és felül kell vizsgálniuk a döntésüket a hatóságoknak, a bíróságoknak, még akkor is, hogyha az adminisztráció de akkor, hogyha nem tartották be a rájuk vonatkozó szabályokat, önöknek joguk van bírósághoz fordulni. Tehát először nemzeti szinten kell a kérvényük elutasításának felülbírálatát kérni, és csak akkor, hogyha ezt is elutasítják nem megfelelő indokokkal, akkor tudja az Európai Bizottság megvizsgálni a helyzetet de hát ennek az egész jogszabályalkotásnak a része, hogy a e, nemzeti hatóságokat arra próbáljuk ösztönözni, hogy a feladatukat végezzék el. Először e, kell, először a nemzeti hatósághoz kell fordulni, mielőtt az Európai Bizottság foglalkozni tud a kérdéssel. Elnök, köszönöm szépen. Evi asszonynak adom meg a szót, tessék. Nagyon köszönöm a szót. Köszönet a petíció benyújtójának, a bizottságnak a válaszokért. Nagyon sok olyan elem van már a kezünkben, amin tényleg el kell gondolkodni, hiszen rendkívül súlyos a szennyezés, nagyon sok ö, helyen a tengerben, ö, Tarántó környékén, ez most már nyilvánvaló, és megvan a lehetősége annak, hogy további szennyezésre kerül sor, hogyha a ilyen jellegű a projekt keretén belüli olajipari termékek szállítására sor kerül. Ez a közegészséget, az élelmiszer biztonságot veszélyezteti. Igen jelentős mennyiségről van szó, 2,7 millió tonnányi petróleum termékről, Eh, amelyet Tarantó környékén eh, szállítanának, és ahogy a petíció benyújtó is elmondta, ez évente nő. Ennek a projektnek a területre eh, gyakorolt környezeti hatása óriási. Vannak még más tanulmányok is, amelyet a Környezetvédelmi Kutató Központ készített, a szénhidrogének által okozott szennyezésről itt ezen a területen. Ez elolvashatja bárki. Kiszámolható az is, hogy a közegészséget, a környezetet, a különböző élőhelyeket hogyan veszélyezteti ez a projekt. Hiszen már is eléggé komoly a helyzet Olaszországban nagyon sok területen. Továbbra is az a cél tehát, hogy kiderítsük, hogy mi a helyzet a foszilis energiaforrások stratégiáját illetően, és figyelembe vegyük őket. Nos, tekintettel az elmondottakra, a bizottság válaszára, a külső sürgősségi tervre, a további kutatásokra, a december intézkedésre, a szevezó irányelvben foglaltakra. Egy vizsgálat hiányára, a tényadatokat illetően, a hatásra vonatkozóan a területen monitorozásra van szükség. Az állati eredetű élelmiszerek vonatkozásában, és ezek miatt kérjük, maradjon nyitva ez a petíció, hogy tényfeltáró látogatást lehessen szervezni erre a területre, és kiderüljön, hogy miről is van szó. Köszönöm. Okay. Köszönöm szépen. Anken asszony. Köszönöm elnök úr a szót. Hozzá tenném, miután meghallgattuk a bizottság kiváló válaszát, számomra és nagyon fontos, hogy ez a petíció nyitva maradjon. Hangsúlyoznék van egy dolgot. Az Orhus egyezményre hivatkozunk, és annak ellenére, hogy a kormány ellene van, Dánoknak a szívügye, és az Orhus egyezménynek legalább a szellemét fenn kéne tartani. Örülök annak, amit a bizottság részéről hallottam, és örülök, hogy a petens is figyelembe vette az Orhuszi Egyezményt. Fontos, hogy az Orhuszi Egyezményt helyesen alkalmazzuk, mielőtt lezárjuk ezt a petíciót. Én is azt szeretném, hogy a petíció nyitva maradjon, Ha környezeti témákról van szó és polgári kezdeményezésről, akkor a, az információhoz való hozzáférés joga nagyon fontos. Okenasszony is, is elmutatott, hogy a hivatalos fórumok mindig más mondanak, mint a polgárok, és köztük csak úgy lehet rendet vágni, hogyha szakértői vélemény íródik, de amíg el sem kezdenek ilyesmit létrehozni, addig nincs esélye kibékülésnek. Jó lenne, és támogatom a bizottságot, meg a petenseket is abban, hogy úgy járjanak el, ahogy elmondták, de másodszorban pedig kérném a bizottságot arra, hogy járjon utána, hogy az EU joggal az EU jogot hogyan lehetne jobban érvényesíteni a tagállamokkal szemben, mert az információs jog, a tájékoztatáshoz való jog folyamatosan sérül. Sok más téma kapcsán is látjuk, de különösen egy ilyen hulladékügyi téma kapcsán nagyon fontos, hogy, a, hogy tipikusan itt is az történik, mint szokott, hogy nem adják ki az információt, ami egyébként a polgárra tartozna. Köszönöm szépen. Handemata asszony kap most. Demata asszony. Jó napot kívánok! Köszönet a petíció benyújtásának és a bizottságnak is, hogy hozzászólhatok a Temparosza projekt vonatkozásában. Először is erkölcsi kötelezettségünk, hogy védjük ezt a területet, ami rendkívül fontos környezeti veszélyeknek van kitéve. Fel kell hívni az Európai Unió és az állampolgárok figyelmét arra, hogy micsoda projektről van szó, amely óriási kockázatokat rejt, és ennek van európai aspektusa. Még egy-két adatot, egy, egy-két más aspektusra is fel szeretném hívni a figyelmet. Azt hiszem, nagyon sokan ismerik a már, már Piccolo területet, Óriási a következménye annak, hogyha ez szennyezésre kerül, hogyha ezen projekt következtében erre olajszállítók járnak, hiszen már eleve szennyezett ez a terület. A gazdasági tevékenység hagyományosan rendkívül fontos ebből a szempontból ezen a területen. Nos, hogyan tudjuk elmondani azt önöknek, hogy honnan származnak azok a, az élőlények, állati eredetű élelmiszerek, amelyek szennyezettek voltak, kifogyasztotta őket, stb. stb. Tehát intézkedésre van szükség. A bizottságtól csak akkor kapunk választ, hogyha mi is intézkedtünk Nos, miért kell környezetvédelmi, közegészségügyi uh, információt szolgáltatni uh, a tarantói helyzetről? Mit tehet az Európai Bizottság? mit tanácsol nekünk? Lépjünk fel valamilyen jogi szinten. Na de az már késő lesz. végül is jogunk van ahhoz, hogy védjük magunkat, és mint európai parlamenti képviselők mi is fordulhatunk a bizottsághoz, hogy felkérjük arra, hogy lépjen. Hiszen válságos időket élünk, és az állampolgároknak másra kell költeni a pénzüket, de ugyanakkor tiszteletbe tartva a jogaikat. Kérem tehát, hogy továbbra is maradjon nyitva a petíció, hiszen egy csomó külső tényezőt figyelembe kell venni, ami ugyan Tarantóban nem található, de nagyon fontos. Mi nem bízunk már az olasz kormányban. Túl sok a nyitott kérdés. Ott van az több irányelv, köztük a szeveszó, aztán az élelmiszeri termékek biztonságára vonatkozó irányelv. Tehát továbbra is oda kell figyelnünk, résen kell lennünk, hogy lássuk, hogy mi történik. Úgy gondolom, hogy a tarántói környéken figyelemmel kell kísérni, mit csinálnak az olajipari cégek. El kell kerülni, hogy ilyen projekteket engedélyezzenek. A petíciót benyújtó elegendő anyagot szolgáltatott ennek alátámasztására, és azt gondoljuk, hogy ez csak filozófiai jellegű elv, de akkor is fontos maga az alkalmazás. A Tempa Rossa projekt vonatkozásában nincs erről szó, de remélhetőleg a következőkben így lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, akkor mindenki megszólalt aki akart. Ha megengedik, akkor három pontban összefoglalnám a lényeget. Van egy általános ö, akarat, hogy a petíciót nyitva tartsuk, és a jövőben is kövessük a kérdést. Megfogalmazódott egy kérés, hogy az olasz hatóságoktól az információk hiányában kérjük ezen információk kiadását, tehát írjunk nekik levelet, és harmadsorban pedig az Európai Bizottságot is, és az Envi Bizottságot is felkérték, hogy egymással együttműködve kövessék a témát. Gondolom, hogy ez eddig is így volt, de ha nem így lett volna, akkor kérjük őket erre. Jó. Következő petíciónk Hall Wilson petíciója Egyesült Királyságból. Egy földgáz kitermelő egység környezeti hatástanulmányának elmaradásával kapcsolatban maga Wilson úr is itt van, kérem, hogy terjessze elő a petícióját. Jó reggelt kívánok! Elnök úr, Paul Wilson vagyok, Staffordshire tartományban lakom. A Staffordshire önkormányzat úgy engedélyezett egy gázkitermelő egységet, hogy nem kért környezetvédelmi hatástanulmányt, márpedig szerintünk ez a tervezési osztály hatalmas hibát követett el, mert sokrétű a polgárokat is megkérdező szakmai hatástanulmányra lett volna szükség és erre a döntésre alapítva tovább is léptek. Éppen ezért két anyagot is benyújtottam már 2012-ben és 2014-ben is, amelyekben az önök támogatását kérem, hogy állapítsák meg, hogy a Staffordshire önkormányzat hibát követett el, gondolom jelenlétem is aláhúzza azt, hogy mennyire fontosnak tartom ezt. 2012. augusztusában adott először engedélyt az önkormányzat, de úgy gondolom, hogy a tervezés osztály engedélyt kiadó tisztviselője nem rendelkezett kellő információkkal, szakértelme kétséges, ezért független szakértői véleményre lett volna szükség, ezt azóta sem kérték meg. És ami pedig született, az pedig nem ö, tartalmaz semmilyen információt a víz minőségre, növények hatására, kumulatív hatásokra vonatkozóan a, a tájvédelmi, a zajvédelmi szempontokra, arról nem beszélve, hogy ez a gázkitermelő egység egy tájvédelmi körzet közepén a zöld területen valósulna meg. És mindez súlyosbítja, hogy az önkormányzat már kétszer is úgy döntött, hogy nem kér környezeti hatástanulmányt, 2012 óta is folytatta a tervezést az egészségügyi környezeti hatások figyelembevéte nélkül. A fúr, fúrások elkészültek, próbafúrásokat végeztek, már pedig az sem garantált, hogy a metán nem szivárog ki a levegőbe, és nem jelentek közvetlen fenyegetést. És 2012. augusztusában kezdődött a folyamat, 2013-ban már a flaring elkezdődött, ez is arra mutat rá, hogy van szivárgás, és ennek súlyos, kiszámíthatatlan következményei lehetnek. Anyagomhoz részletes anyagot is mellékeltem, amit egyébként az önkormányzathoz is benyújtottam, de ők erre nem reagálták. Amikor a tervezési főosztály 2012-ben először szembesült az ellenállásommal, azt próbálták hangsúlyozni, hogy mindenféle berendezést beszereznek, amelyel csökkenthetők a környezeti hatások. Ugyanakkor ezeket a berendezéseket nem szerezték be. Az önkormányzat tehát ugyanúgy, mint az első körben is szakszerűtlen járt el, és elmulasztotta a környezeti hatástanulmány független szakértőtől való megrendelését. A 7-8 méter magas fúró tornyok vizuális hatásáról nem is beszélve. Szerintem itt az EU joglábbal tiprásáról van szó, és meggyőződésem, hogy az önkormányzat megsérti a 2011 per 92 per EU irányelvet legalább 11 pontban, de lehet, hogy még több pontban. Ezért kérem a petíciós bizottságot, hogy fogadja be petíciómat, és tegye meg a szükséges intézkedéseket, amelyek kompetenciájába tartoznak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük mi is. Most akkor az Európai Bizottság véleményét, illetve az Envi Főigazgatóság véleményét Anna Hesslertől halljuk. Köszönöm szépen! A függelék, kettes függeléke az irányelvnek határozza meg, hogy milyen diszkréciós jogkörei vannak a hatóságnak. A tagállamok dönthetik el, hogy egy környezeti tanulmányra szükség van-e vagy sem, azon kritériumok alapján, amelyeket a függ, hármas függelék tartalmaz. Az irányelv a screeningnek csak egy mechanizmusát írja elő, de a konkrét specifikumokat nem definiálja, nem írja elő a hatástanulmányt, illetve hogy kivégezze el a hatástanulmányt, a részletekre nem tesz javaslatot. De a tagállamoknak a három függeléket alkalmazniuk kell. Amennyiben alkalmazzák őket, az EU-val szemben a kötelességüknek megfeleltek, a tagállamoknak kell ezeket a döntéseket meghozni. De a tagállamokkal szemben vannak elvárások, hogy például a lakosságnak mikor, milyen fázisban, mibe kell betekintést nyújtani, például a 11-es pont erről rendelkezik. A, a bizottság az Egyesült Királysággal szemben már többször eljárt amiatt, hogy túl magas költségen tette csak lehetővé a hozzáférést az adatokhoz. Ennek eredményeképpen 2013-ban az árak változtak, és így most már valóban az egyének is hozzáférhetnek kb. 5, illetve 10 ezer font lehelyezése esetén valamennyi adathoz. Tudom, hogy ez Wilson úr 2012-es petíciója szempontjából ez már elkésett, de egy hasonló petíció, mely 2014-ben jutott el hozzánk, ugyan ezt az eljárást alkalmazta. A, tehát úgy gondolom, hogy most már az új szabályok alapján, amelyek akkor még nem voltak meg, amikor ő benyújtott a petícióját, fordulhat bírósághoz, és várhatóan ö, hogy az új szabályokat a bíróság számon kérje az önkormányzaton. Ennyit kívántam mondani, köszönöm. Köszönjük szépen. Kívánna bárki ehhez hozzáfűzni valamit? Herr Jan? Ja, die, ich denke mir, die gewisse Ratlosigkeit des Hát a bizottság szerintem helyesen állapítja meg az Európai Bizottság, hogy a petíciós bizottság maga ebben az ügyben nem sokat tehet, ezt a nemzeti először a nemzeti jogorvoslati lehetőségeket kell kimeríteni. Ha itt körbenézek, azt hiszem a kollégák azt mondják, hogy a petíciót zárjuk le, és azt javasoljuk a petesnek, hogy használja ki a tagállami jogorvoslat lehetőségeit. Nem tudjuk még azt, hogy mondjuk a tagállam majd erre hogy reagál, meg a bíróság, de a petíciós bizottság kompetenciája csak akkor kezdődik, hogyha a helyi jogorvoslat nem vezetett eredményre. És akkor újra meg lehet nyitni ezt a petíciót. Nem tudom, hogy kollégák hogy látják ezt. Je tu, je tu návrh na... Tehát akkor ez egy eh, javaslat arra, hogy zárjuk le a petíciót? Van itt egy szakmai vélemény, amely alapján a petíciót nyitva lehet tartani, és ezzel egy időben az angol hatóságokat felkérni arra, hogy kiegészítő információkat nyújtsanak be. Elfogadható ez az eljárás önök számára? Hát igen, de azért a petens vegye figyelembe, hogy itt van egy nemzeti jogorvoslati út, és az szerintem hatékonyabb is, és ha ezt nem merítik ki, akkor mi nem fogunk tudni neki segíteni. Igen, ez tényleg így van. Akkor, akkor, akkor hallották a, hallotta a kollégáim véleményét, Először ki kell meríteni a tagállami jogorvoslat lehetőségeit. Ugyanakkor mi a petíciójával kapcsolatban kérni fogjuk a hatóságok megnyilvánulását, tehát egyelőre nyitva hagyjuk azt, és később döntünk a lezárásáról. Hölgyeim és Uraim, következő petíciónk Juan Luis de Javier Imari ö, petíciója Spanyolországból, aki az Arca Iberica Egyesület nevében nyújtja ezt be, arról a tervről, amely a palagáz kitermelésével kapcsolatban Castellóban felmerült. A petensek is itt vannak, tudtommal, úgyhogy kérem az egyik őket, hogy mutassa be a petíciót. Buenos días, señor presidente, europarlamentarios, peticionarios. Köszönöm szépen. Acompañada en este acto también por la plataforma antifracking Comarques de Castellón. Tisztelt eh, képviselők, az Alkai Bérika szervezet nyújtotta be ezt a petíciót, és ez egy rendkívül aktuális témában nyújtottuk be a hidraulikus rétegrepesztés se kapcsolatban. A meg nem becsülhető kockázat tekintetében ezt nem is lehet megfelelően értékelni. A petíció, amelyet benyújtottunk, ennek az, ez eredetileg Aristoteles, Archimedes és Pitáros vezethető vissza. 42 tartományt érint ez Castellóban. 195 ezer hektár. Kaptunk a szakértőktől szakvéleményt is a különböző veszélyekre vonatkozóan, amelyek felmerülhetnek ezen projekttel kapcsolatban. Azt követeltük, hogy a spanyol hatóságukat arra szólítás, szólítsák fel, hogy a 15 irányelvet tartsák be, amelyek vonatkoznak erre a területre. Ide tartozik az elővigyázatosság elve is. Január 22-én az Európai Bizottság kiadott a tagállamoknak egy ajánlást azokra a minimális elvekre vonatkozóan, amelyeket be kell tartani például a palagáz és más gázok kiter, kitermelésével kapcsolatban. A 191-es cikk, az Európai Unió 191-es cikke, az Európa a környezet védelmében ugyanezt írja elő. Azt hallottuk, hogy itt bizonyos engedélyeket, engedélyekről volt szó, de koncesziót nem kaptak, kapott ez a cég, mert még bizonyos információkra van szükség ahhoz. Ez a válasz azonban nem győzi meg a petíció benyújtóját, Úgyhogy hadd mondjam el még egyszer, amit elmondtam. Az elején nem megbecsülhető a kockázat, ezért nem lehet korrekt módon értékelni ezt. ezt azt, ez azt jelenti, hogy a nemzeti hatóságok a 2014. januári ajánlást be kell, hogy tartsák, és az irányelvet be kell, hogy tartsák, a környezetre vonatkozó irányelvet. Az a vélemény, azon a véleményen vagyunk, hogy az Európai Bizottság nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyja a Valenciai Társas Egyesület petícióját. Azok a, az engedélyek, amelyekről itt szó van, ezeket ezeket nem indokolták meg megfelelően azért, annak érdekében, hogy elkezdhessék a munkát. Emellett a környezetet sem vették megfelelően figyelembe. Vannak bizonyos nyilatkozatok, magyarázatok, de ez az egész egyelőre még csak orientatív jellegű. Az ipar számára fennálló kockázatok, veszélyek elemzéséről van egyelőre csak szó. A Castiglioni Egyetemen van egy egyetemi professzor, aki több mint 30 éve foglalkozik a témával, és kiválóan ismeri a helyzetet. A beszámolóban arról van szó, hogy ha például kutat fúrnak, és nagy mennyiségű vizet vezetnek be a hidraulikus repesztéshez, akkor ez környezetvédelmi katasztrófákhoz is vezethet. Vannak ö, itt bizonyos tapasztalatok, a, ö, a Kesto platformon is láthattuk ezt. Itt ö, a repesz, repesztést gázzal végezték, tudjuk, hogy ez hova vezetett. Végül pedig nem szabad az Európai Bizottságot sem megkerülni. Itt a Natura 2000-ről is szó van, és itt is figyelembe kell venni a környezetvédelmi ható, ható, hatásokat. A tagállamok felelnek a Natura 2000-ért, de, és az Európai Bizottság ellenőrzi ezt, ezért kérjük, hogy a petíció maradjon nyitva a megfelelő szükséges szükséges engedélyeket pedig szerezzék be a vállalatok. Annyit szeretnék még elmondani, hogy ez a három projekt, amelyről itt szó van, ezek megsértik 2011-92-es irányelvet, illetve egy 2011-es határozatot. Az irányelv utal a fracking, tehát a hidraulikus lepesztés problémájára, és az ilyen típusú projekteknél nagyon fontos betartani az irányelv rendelkezéseit, ezért azt kérjük, hogy az Európai Bizottság ragaszkodjon a betartáshoz. Itt 2014. január 22-én bizonyos ajánlásokat adott a, ki a bizottság, és ami pedig a szennyezést illeti és magát az eljárást illeti, erre is vonatkoznak az ajánlások. Nagy területeket érint ez a hidraulikus repesztés és a vizsgálati fúrások és ezért nagy veszély is fennáll, a szennyezés veszélye. Több mint 500 különböző vegyi anyagot vezetnek be itt a talajba, ami nagyon veszélyes lehet. Az Európai Bizottság készített egy jelentést, és a január 2014. január 22-i ajánlások is szerepelnek ebben. Az 5.2-es pontban azt kérjük, hogy a petíciót tartsák nyitva. Még nem adtak ki engedélyeket, és a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a valódi szénhidrogénekre vonatkozó engedélyek mindig csak a hidraulikus repesztést akarják elleplezni, amely egyébként veszélyes az emberek egészségére és a környezetre is. Az Európai Bizottság azt kell, hogy követelje a hatóságoktól, hogy a víz és a habitat irányelv keretében, illetve Natura 2000 keretében tartsa be a rendelkezéseket. Itt nincsenek egyéb hasonló projektek, illetve vannak hasonló projektek, mint például a Castor projekt, ennek voltak hasonló hatásai. Castion partjainál nagyon sok kis földrengésre került sor, például volt egy 4,3-as is, és emellett mindenképpen be kell tartani a Castiglioni rendelkezéseket és jogszabályokat is, amelyek a környezet szennyezést megtiltják. Az Aristoteles Archimedes és Pitanios projekt keretében még éppen időben jövünk, az egész az Európai Bizottság kezében van, remélhetőleg felszólítják az Európai Bizo- a spanyol hatóságokat arra, hogy a megfelelő információkat nyújtsák be, hogy sikerüljön elkerülni azokat a környezeti veszélyeket, amelyekre utalunk. Történelmileg nézve az a helyzet, hogy az innováció gyakran negatív hatással volt, és ezért az elővigyázatosság elve a hidraulikus repesztésre is vonatkozik. Köszönöm szépen! Az Európai bizottság válaszát Lorenz Limettől hallgathatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, petícióbenyújtók. Teljes mértékben figyelemmel kísérjük a petíciójukat, eh, utalnak a habitat irányelvre, a vízvédelmi irányelvre, eh, illetve egyéb intézkedésekre. A spanyol hatós hatóságoktól 2011. december 31-én kaptunk választ, a három um, applikációt még nem, vagy az engedélyt még nem adták ki. Az Európai Bizottság arra fogja kérni a, a spanyol hatóságokat, hogy ezen engedélykérvényekkel kapcsolatban további információkat adjon. Ami a beszédét illeti, az elővigyázatossági elv és a megelőzés elve kulcsfontosságú. Az Európai Bizottság tavaly januárban elfogadott egy Mm, iránymutatást, eh, mely szerint a tagállamok amelyek a eh, palagázt kívánják termelni, különös tekintet, különösen oda kell, hogy figyeljenek az elővigyázatosság elvének és megelőzés elvének betartására. A a, meg, ezen a program felülvizsgálata nyáron lesz. A tagállamokat arra kérjük, hogy az Európai Bizottság, kértük, hogy az Európai Bizottságot tavaly decemberig tájékoztassák és erre a közleményre válaszul kaptuk, megkaptuk a tagállamok válaszát, beszámolóját, és ezeket februárban közzétesszük, ebben benne van a spanyol válasz is. Amikor ezek közzétételre kerülnek, az érdekelt felek az Európai Bizottsághoz fordulhatnak e-mailen kiegészítő információkkal az kérésekkel kapcsolatban. Tehát összességében a spanyol hatóságokra vonatko, hatóságoktól kiegészítő információkat fogunk kérni. Februárban meg fogják ismerni a spanyol hatóság beszámolóját is, arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket tettek a palagáz kitermelésére vonatkozó rendelkezésnek megfelelés értelmében és ezt ki lehet egészíteni további információkkal. Köszönöm. Ďakujem pekne. Chce sa s kolegom niekto vyjadriť? Köszönöm szépen. Szeretne valaki hozzászólni a képviselők közül? Bueno, ya está claro que, que hay mucho... Köszönöm szépen. Az új technológiák alkalmazása az energia ágazatban nagyon gyorsan teret hódít, és nem véletlen, hogy ebben a témában nagyon sok petíciót kaptunk. Többnyire amiatt, hogy a megelőzés elvét sértik ezek a tervezett projektek. És a lakosság körében sok projekt nagy ellenállásba ütközik főleg a környezeti hatástanulmányok elmaradása vagy nem megfelelősége miatt. Az új technológiák ismeretlensége is fontos szerepet játszik. Ugyanakkor az energiafüggőségtől való és a har érdekében kifejtett erőfeszítések, illetve a széndiokszid csökkentés érdekében tettek, abba az irányba mutatnak, hogy ezeket az új technológiákat meg kell honosítani, csak persze megfelelő környezeti garanciák mellett. Castillon tartományban, Cantabriában például a szénhidrogéneket a rétegrepesztés módszerével akarják bevezetni. Itt feltétlenül meg kéne vizsgálnia a bizottságnak, hogy az eljárás jogszerű volt, illetve hogy milyen intézkedések lehetségesek és milyenek nem. Szerintem ezt a petíciót nyitva kell hagyni. És várni kell, míg ezen új technológiákra vonatkozó környezeti hatástanulmányok megszületnek. És akkor lehet tovább lépni érdemben, hogyha kiderül, hogy ezek valamilyen kárt okozhatnak, nem biztonságosak. Albion asszonynak adok szót. Spanyolországban, Valencia tartományban már megszoktuk, hogy a föld, a víz nem a miénk, hanem eladják felőlünk. Az energia szolgáltató cégek ö, lenyomják a helyi önkormányzatokat, a polgári kezdeményezéseket, a petesteknek már sok példáját adták. Hazánkban, területünkön ráadásul nagy a kockázata a földrengésnek. Ha a fracking, vagyis a rétegrepesztés módszerét bevezetik, ez a kockázat tovább nő, illetve hatásai súlyosabbak lehetnek, ráadásul a Natura 2000 alá tartozó területen tervezik a kitermelést. Előre nem láthatóak a környezeti hatások. A habitat és a víz irányelv, víz minőség irányelv is sérülnek, tehát a bizottságnak kötelessége felszólítania a spanyol hatóságokat, hogy a 2014 elején megkötött egyességhez tartsák magukat, és garantálják, hogy a környezeti irányelvek mindegyikét betartják az érintett régióban, és általában véve pedig az elővigyázatosság elvét követik. Az Európai Bizottságtól azt várjuk, hogy kérje ki a spanyol hatóságoktól a részletes hatástanulmányokat, a lehetséges kockázatok elemzését. és reméljük, hogy ez nem túl későn történik meg, mert nem szabad megvárni, míg az engedélyeket megadják, mert akkor még nagyobb lesz a lobby tevékenység, és még nehezebb lesz fellépni ellenük. Kérem, hogy a petíciót hagyják legalább addig nyitva, amíg februárban meg nem jelenik az új szabályozás. Itt több ezer polgárt képviselünk Valencia régióból, akiket konkrétan fenyeget néhány tőkés, meggondolatlan beruházási terve. Ezt le asszony parancsoljam. Köszönöm a petensnek, hogy előadta ezt a témát. A problémát ismerjük Cantabria régióból is, de a Kanári-szigeteken is, ahol földgáz után fúrnak. A Balár-szigeteken ugyanez a helyzet, úgyhogy reméljük, hogy a bizottság megnyugtató választ ad. Egyelőre ez tényleg megnyugtató, mert a petíciót azt javasolják, hogy hagyjuk nyitva a további információkig. Az elővigyázatosság elve itt az alapvető szempont. Ez a földközi tengeri térség néhány olyan érzékeny, környezetileg érzékeny területét érinti ez az új projekt, amelyeket nem lehet nem figyelembe venni, sajátos környezeti és turisztikai érdekeiket. Az európai környezeti normák igényesek, de pont azért igényesek, hogy megvédjék a területeket, az élőhelyeket, a 2013-as irányelvet átültette Spanyolország, vagyis most már kötelező az alkalmazása, tehát józan paraszti észre is felfogható, hogy így kéne eljárni, de várjuk meg, míg a bizottság képes lesz szakmai értelemben is megnyilvánulni. Én teljesen egyetértek a petensek kezdeményezésével kérem én is a petíciós bizottságot, hogy hagyja nyitva a petíciót. Köszönjük szépen. Sebastian úr még. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni a petenseknek a kitartást, hiszen régóta tartják napirenden ezt az ügyet, Szerencsére a bizottság is azt mondja, hogy nyitva kell tartani a petíciót. Azt hiszem ebben egyhangúak vagyunk. Én is csak azt tudom ismételni, ami már elhangzott. Ez a petíció igen súlyos problémára irányítja rá a figyelmet, és a elővigyázatosság elvét be kell tartatni. Azt szeretném még hozzáfűzni, hogy sokan nem értik ezt a helyzetet, úgyhogy ezért eh, szerintem érdemes lenni, lenne a Környezetvédelmi Bizottságban is ezt a témát napirendre tűzni, illetve a frakkolásnak, a rétegrepesztésnek a technológiáját mindaddig általános tillammal sújtani az EU-ban, amíg pozitív hatástanulmányok nem erősítik meg, hogy hatásuk a környezetre keretek között tartható és nem súlyos és itt ugye a térségben még a szezmikus aktivitása súlyosbítja a problémát, úgyhogy itt teljesen jogos, amit a bizottság ajánl, hogy egyelőre a tagállamok ne adjanak engedélyt a rétegrepesztéses technológia alkalmazására, mindaddig, amíg nem támogatják az, az eljárást pozitív hatástanulmányok. mindaddig, amíg a kormányok az bizottság ajánlása ellenére engedélyt adnak ilyen technológia alkalmazására, addig álmok futásban vannak. Ö, jogos a polgárok részéről az aggodalom, és Kastillionban, Valenciában és egyéb régiókban ö, ez tömegeket érint. Tehát én is amellett érvelek, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, és a valenciai regionális kormányt pedig szólítsuk fel arra, hogy részletekkel megtámogatott érvelést nyújtson be, hogy miért nem követi a bizottság ajánlását a fracking fenn felfüggesztésére vonatkozó. vonatkozóan. grotesk, at vi for et par punkter siden hørte vi om, at man prøver at modarbejde selvforsyning i vedvarende. Kicsit grotesknek érzem azt, amit hallottunk, Spanyolország a megújuló energiákkal szembesül. Spanyolország korábban vezető szerepet vállalt fel ezen a téren, főleg a szénenergia vonatkozásában. Most pedig olyan területről beszélünk, amit védeni kellene. És tudjuk, hogy tönkreteszi a természetet és a vizet ez a fajta módszer. Ennek ellenére Spanyolország megpróbálja elkerülni a környezet tanulmány elkészítését. Én úgy gondolom, hogy ez a kormány egyszerűen nem szavahihető paradoxnak tartom, hogy egyik ülésen arról beszélünk, hogy mi a fair megoldás, hogy a megújuló energiákat kell bevezetni, és ugyanakkor az állampolgároktól azt halljuk, hogy arra panaszkodnak, hogy az ilyen és hasonló projektek tönkreteszik a környezetet. Ezt pedig nem tudjuk elfogadni. Ďakujem pekne, e, dámy a páni, navrhujem. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy e, a következőkben Nyilván nem fogunk tudni itt szakmai vitát folytatni a hidraulikus repesztésről magáról. Ez nem ennek a szakbizottságának a tevékenységi körébe tartozik. Ezt a petíciót ezzel a petícióval kapcsolatban, illetve az ezzel hasonló témájú petícióval kapcsolatban egyértelmű és világos, hogy a téma rendkívül fontos, úgyhogy a petíciót nyitva tartjuk, az ügy elején tartunk, a spanyol hatóságokhoz fordulunk, azt kérjük tőlük, hogy további információt küldjenek, és hogyha megkaptuk ezt az információt, akkor folytatjuk. A következő petíció Raúl Fernández Pérez, spanyol állampolgár által benyújtott petíció hidraulikus rétegrepesztés módszerét alkalmazó szénhidrogén kutatásról Kantábriában. Pérez úr, itt van, tessék, a szó. Sí, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is szeretnék a bizottságnak köszönetet mondani, hogy itt önök előtt felvethetem azt a súlyos aggályt, amely nálunk kantabriában a lehetséges felhasználására vonatkozik ennek a hidraulikus repesztési módszernek. Ahogy önök is tudják, az általunk benyújtott petíció a szénhidrogének kitermelésének technológiájára vonatkozik egy konkrét területen, Katabdiában és a szomszédos Kastíliában. Ez a cég nyilatkozatot kellene, hogy tegyen a 2014-es június 27-i bizottsági dokumentumra vonatkozóan, ugyanis a bizottság válaszában az áll, hogy a cég azt állítja, hogy a spanyol kormány környezetvédelmi államtitkára helyettese jóvá hagyta a hidraulikus repesztéses módszert a szénhidrogének kitermelése érdekében. És nem voltak megfelelő intézkedések de nem egészen erről van szó. Az első részben szeizmikus tanulmányt kellett volna ö, végezni, kísérletet és egy mélyebb rétegű szeizmikus kísérletet. Először ugyanis előkészítő tevékenységeket kell folytatni a talaj előkészítésére, és ezt akkor kell megtenni, hogyha rétegrepesztéses módszert akarnak alkalmazni. A petíciót benyújtó az eredeti dokumentumra utal, ahol is engedélyt emleget, amelynek a lényege az, hogy egy bizonyos adott idő pillanatban szándékukban áll felhasználni ezt a rétegrepesztéses módszert. Ennek van környezetvédelmi aspektusa. A spanyol kormány határozata a hidraulikus rétegrepesztés használatát, illetve nem használatát illetően a harmadik fázison kell, hogy eldőjön. A dokumentumban az áll, hogy a régió sajátos jellemzőkkel bír, ez pedig azt jelenti, hogy ezt a rétegrepesztéses módszert nem szabad használni. Először is olyan provinciáról van itt szó, ahol hét védett régió található, amelyeket érinthet ez a hidraulikus rétegrepesztéses módszer. Olyan provinciáról beszélünk, ahol a mezőgazdasági tevékenység jelentős részét képezi a gazdaságnak, és fontos az idegenforgalom. Mindezt figyelembe kell venni, amikor a hatást vizsgáljuk. Ezen kívül a lakosság eléggé szétszórt ebben a régióban, ami azt jelenti, hogy soha nem lehet garantálni azt, hogy eléggé messze laknak az emberek attól a területtől, ahol ezt a módszert használják. Aztán, ami az altalajt illeti, ahol az első kísérleti kutat fúrják, elsődleges vízréteget tartalmaz óriási területen, és persze több rétegben. Úgyhogy elég nagy a kockázat annak, hogy itt szennyezés történik. Ez még súlyosbítja a helyzetet. Ha tényleg szennyeződik a víz, az egész a régióra kihat ez, de ezek a vizek bekerülnek a folyókba, a tavakba, ami pedig azt jelenti, hogy ezrek és ezrek ö, szenvedik az ivóvíz minősége miatt ennek a hatását Cantabriában. Ezért fordulunk az Európai Parlamenthez, hogy a különböző régiókban tiltsák be ezt a rétegrepesztéses módszert, 2014. január 22-én született egy ajánlás a bizottság részéről, amelynek értelmében rendkívül egyértelmű normákat kell meghatározni, például a védett vizek, a védett területek vonatkozásában. A spanyol kormány nem követte ezt a bizottság által ajánlott rendeletet, és ez azt jelenti, hogy ezen a területen, amely különösen érzékenyen reagál a magas szintű szennyezésre, akarják ezt bevezetni. Ezen túl a bizottsági ajánlásban az is áll, hogy a tagállamoknak az érintett régiókban lehetővé kell tennie az embereknek a teljes részvételt, de ez nem történt meg. Viszont Kantabriában egyértelműen ellenzik az emberek a hidraulikus rétegrepesztéses módszer alkalmazását. Ez az egyértelmű, egyhangú ellenállás eljutott a politikai vezetők szintjéig, és az 1 per 2013-as törvény értelmében tilos a rétegrepesztéses módszer alkalmása. A spanyol kormány ezt a, az Európai Bíróság elé vitte, hiszen meg vannak győrőzedve arról, hogy ezzel törvényszegés történt. Ugyanis bizonyos területeken lehet ilyen módszert alkalmazni. Ezen kívül az Európai Uniónak minden területen, minden tevékenység keretén belül magas szintű védelmet kell biztosítani az állampolgárok számára, minden tevékenység keretén belül. Úgyhogy ehhez a szakbizottsághoz fordulunk, hogy az Európai Bizottság saját javaslata ö, alapján jelentse ki, hogy az ilyen ö, különösen ö, kényes ö, területeken nem lehet ö, rétegrepesztéses módszert alkalmazni, de tulajdonképpen ez igaz az egész területre, amelyel kapcsolatban a kérvényt beadták. Úgyhogy kérjük, hogy eznek feleljenek meg. Köszönöm. Ez no a Köszönöm szépen. Nos. Akkor Florence asszonyt kérdezem a bizottságtól. Köszönöm, elnök úr. Köszönet a petíció beadójának. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottsági válasz azon információ alapján született, amely 2013-ban, 2014 elején állt rendelkezése. Azóta nagyon sok további dokumentumot juttatott el, 12-t a petíció beadója bizottsághoz. Kollégáink még mindig tanulmányozzák ezt a sok dokumentumot, amit csak néhány nappal ezelőtt kaptunk meg. Úgyhogy alaposan átolvassuk ezeket a dokumentumokat, és ha szükség van rá, felveszük a kapcsolatot az illetékes spanyol hatóságokkal, annak érdekében, hogy abban az esetben, hogyha további eljárásra van szükség, megfelelő alapokra, megbízható alapokra helyezzük ezt pillanatilag most nem a bizottság hatáskörébe tartozik a további lépés, ami a petíciót illeti, a további dokumentumokat, amelyeket eljuttattak hozzánk 2015. januárjában tanulmányozzuk, és ha találunk bizonyítékot arra, hogy az EU törvények sérültek, felveszük önökkel a kapcsolatot. Köszönöm. Pani Valina Szállászira. Köszönöm szépen, Valina Szállászony. Köszönöm a szót. Köszönet a petíció benyújtóinak. Túl sok kiegészítéssel nem szolgálhatok, hiszen részletesen felvázolták, hogy mi a probléma. Nekünk azonban mindenképpen támogatnunk kell a kérésüket, hogy ellenezzük a repesztéses módszert, mert ez különösen veszélyeztet egy olyan területet, amely erre a régióra vonatkozik, a védett területekre. A petíciót benyújtó nagyon jól elmagyarázta. Valós a kockázata annak, hogy a vízréteget ö, szennyezik, pedig a kantábriai lakosok 60%-ának ez adja az ivóvizet. Ezen kívül ott vannak a hegyek nincs legitimitása annak, amit a spanyol kormány tesz. Ott van például a Kanári-szigetek esete, ott is elleneztek egy projektet, aztán az érintett felek, illetve a, a frakciók, a néppárt, a szocialisták összeültek, és a kantábriai önkormányzat aztán az alkotmányos kampányban is megjelent, született egy döntés is, egy határozat, amelyek értelmében a repesztéses módszert le kell állítani Kantábriában. De igen, az emberek ellenezték. És ugyanakkor az állami szinten a minisztériumok kiadták az engedélyeket. Úgyhogy itt óriási az ellentmondás a nemzeti szintű szakpolitikákkal, és ezt nem szabad elfelejteni, legalább Nyilván azt szeretnénk, hogyha ez a petíció nyitva maradna, és hogyha nem feledkeznénk el a különböző óvatossági elvekről sem, mert gyakorlatilag túl későn járunk el. Most pedig védekeznünk kell ezen gyakorlat ellen, mert csak tönkretesszük a környezetet, és kiírtjuk a természeti forrásainkat. Szerintem de forma muy Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Nem akarok mindent megismételni, ami már elhangzott. A környezetre gyakorolt hatását ennek az agresszív technológiának. Azt hiszem, hogy a petíciót benyújtuk, ezt egyértelműen elmagyarázták. Nagyon köszönöm ezt nekik. Ami az én frakciómat illeti, nyilván támogatjuk azt az elképzelést, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Tényleg objektívan kell elbírálnunk azt, hogy hogyan tovább mivel elhangzottak olyan állítások, hogy nem lesz rétegrepesztés, viszont ez nem így van. Ismételten szeretnénk kérni a környezetre gyakorolt hatásvizsgálatot, hogyha támogatom a petíciót, benyújtott, egyetértek a bizottság véleményeivel, és úgy gondolom, hogy egy kielégítő megoldást kell találni, hiszen arról van szó, hogy ezt a különleges természeti környezetet védjük. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Először is köszönet a petíciót benyújtónak, benyújtóknak és a néppártnak. Szeretném támogatni azt az elképzelést, hogy maradjon nyitva a petíció, hogy a bizottság a januárban megkapott dokumentumokat elemezhesse, és hogy folytathassuk az eszmecserét ebben a témában. Egyértelmű, hogy szükség van a környezeti hatástanulmányra, a konzultációra, a környezetvédelmi minisztérium bevonására. Itt nincs ellentmondás, mert egyrészt léteznek a jogszabályok, és ha ezek értelmében valami nem alkotmányos, akkor ezt tiszteletbe kell tartani, hiszen demokráciában élünk, tiszteletbe kell tartani a jogszabályokat, és megvan hozzá a jogszabályi háttér is, úgyhogy a spanyol kormányra is ugyanez vonatkozik. Nyilván, ha valami történik, a környezetvédelmi jogszabályoknak ellentmondóan, akkor fel kell lépni. Úgyhogy azt gondolom, hogy fontos, hogy a petíciót benyújtók megértsék, hogy itt környezetvédelmi szempontból is kockán forognak dolgok, de ugyanakkor vannak másfajta jogszabályok is. És ezt a kényes kérdést nem szabad felhasználnunk arra, hogy egymással szembehállítsuk az embereket. 2011. decemberében a spanyol szocialista kormány változtatta meg eredetileg a törvényeket, ami viszont az európai környezetvédelmi szabályokat illeti a lehető legmagasabb elvárásoknak felel meg. Úgyhogy szeretnénk ezt a petíciót benyújtók által felvetett problémát a lehető legjobban megoldani. Köszönöm szépen, nem akarok itt uh polemizálni, de a szocialista párt 2011. decemberében nem volt kormányon, de mindegy. Jó, jó, jó, ezt persze tudomással, tudomásul veszük, de ez nem része a petíciónak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, úgy tűnik, hogy megegyezhetünk abban, hogy az Európai Bizottság figyelemmel kíséri ezt a problémát, ehhez azonban még további információra van szükség. A következő a helyzet, a petíció nyitva marad. A spanyol öm, hatóságokhoz fordulunk, további információt kérünk, válaszokat kérünk az itt felvetett kérdésekre. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Van itt még egy olasz petíciós csomag, hulladék elszállítással kapcsolatban és kezeléssel kapcsolatban. Rodolf Carlos Kacellit és Roberta Angelilit szeretném kérni, akik a petíciót benyújtót képvis, benyújtóját képviselik, hogy mutassák be a petíciót. Köszönöm. Az összes petíciót benyújtó és bizottság nevében először is Falconiana lakosainak köszönet, hogy támogatták az európai intézményeket, és így el lehetett kerülni az építkezést. Azonban továbbra is nagy a gond, a melegrottai és az Aquiliadi Cupinorói lerakók vonatkozásában. Úgyhogy a Cupinori, Bracciano, Cservedi nevében azt kérem, hogy vigyék tovább ezt a petíciót, mert tényleg szükségünk van a támogatásra ezen szakbizottság részéről, hogy megoldjuk ezt a problémát Lációban, ami a hulladékok terén jelentkezett, és már az igazságszolgáltatás elé is került. Főleg annak köszönhetően, hogy két évvel ezelőtt ez a szakbizottság fellépett, a malagrottai és a kupinórói hulladéklerakót bezárták, és mindenki tudja, itt két nagy hulladéklerakóról van szó, Eh, ahová eh, abszolút eh, szelekcionálás nélkül kerültek a hulladékok, előzetesen nem kezelték őket, pedig a 2008-98-as irányelv értelmében ezt kellett volna tenni. Ezért a bírósághoz fordultunk, de Kupinoró állampolgárai továbbra is aggódnak, ugyanis nem csak arról van szó, hogy mi történik a hulladék rakókkal, amelyek léteznek, hanem úgy, hogyan kezelik a hulladékokat. Még akkor is, hogyha nem lehet ide lerakni már a nem szelektíven kezelt hulladékokat, ezek toxikus anyagot tartalmaznak, amelyeket naponta kellene kezelni azért, hogy elkerüljük a szennyezést. A probléma az, hogy Láció és Bracciano már régóta nem fizetik azokat a számlákat, amelyek ezen szolgáltatásra vonatkoznak, annak a cégnek, amely a kupinórói hulladéklerakót kezeli. Úgyhogy június 21, január 21-én, egy héttel ezelőtt ez a cég környezetvédelmi kritikus helyzetet jelentett be, és minden felelősséget elhárított azzal kapcsolatban, hogyha azonnal ö, szennyez ez a lerakó. Ugyanis a cég most már nem tudja ellátni ö, a szállítás és egyéb feladatokat, főleg azért, mert ö, minden dokumentációt már elküldtek ide a szakbizottságba. Ez a helyzet a környezetet fegy, ö, veszélyezteti, és főleg nincsen semmiféle garancia arra, hogy bármi javulás lesz ezen a helyzeten. Végül, ami Lációt illeti, egyre rosszabb a helyzet, nincs semmiféle hatékony stratégia a szelektív személygyűjtés vonatkozásában, főleg Rómában, a e, fővárosunkban. Én fényképeztem ezt tegnap reggel a házam előtt, mielőtt ide Brüsszelbe utaztam volna. Ez a fénykép egyetelműen illusztrálja, hogy milyen sürgős helyzetbe került Róma. Rómában a szelektív hulladékgyújtés csak 80%-ban működik, és egy csomó szemét az utcán található. Semmi szervezés nincs ezen a téren, és ennek két fő következménye van. Először is, a létező hulladék lerakók már maximális kapacitással működnek, például szalárióban azt hiszem két évvel ezelőtt önök is ellátogattak oda. Itt óriási erőfeszítéseket tesznek, hogy feldolgozzák a hulladékokat, de borzasztó szagot áraszt ez a hulladéklerakó, és ennek az egészségre is nagyon rossz hatása van. Egyszerűen elviselhetetlen most már a helyzet, és csak az állampolgárok küzdenek azért, hogy valóban máshova vigyék át a hulladéklerakót, a római polgármester és mindenki más próbált mindent megtenni ennek érdekében, de semmi nem történik. Úgyhogy teljesen elszabadult a pokol, ami a hulladékot illeti. rengeteg pénzbe kerül a, hulladék elszállítása, és ez nem végleges megoldás. Erről a bíróságon is szó volt mondván, hogy a lációi régió még nem eléggé hatékonyan intézi ügyeit ezen a téren. Végül, az állampolgárok egy adhok petíciót kívánnak benyújtani, ugyanis a probléma most már tényleg óriási, ami a különböző toxikus anyagokat illeti. Romában vannak olyan kis pici területek, ahol teljesen illegális módon elhelyeznek veszélyes szemetet, például műanyagot, vagy konténereket, vegyi anyagokat tartalmazó konténereket, elektronikus berendezéseket. Ezek mind-mind veszélyes anyagokat tartalmaznak, és aztán azonnal el is égetik őket, és ez persze a környezetet szennyezi. Ez főleg a romák által lakott táborokban történik, úgyhogy szükség volna valamilyen megoldásra, de az olasz intézmények, főleg Róma, nem igazán lépett fel, igen, homályos indoklással, de most már egy éve, amióta ez az Europilot kezdeményezést betiltották, egyszerűen semmi nem történt, úgyhogy rettöntően sürgős az intézkedés, de semmi megoldás nem születik. Mindezen oknál fogva kérem, hogy ezt a petíciót fogadják továbbra is, és hogy a Malagrotti és a Kupi, főleg a Kupinórói hulladék lerakó vonatkozásában intézkedjenek, ne felejtsük el a római hulladékhelyzetet, és kérjük, hogy figyeljenek főleg a római tüzekkel kapcsolatos problémára. Kérem, gondolják meg, hogy hogyan lehet egy másik megoldást találni. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Mellett Roster nevében szeretnék hozzászólni. Meg szeretném erősíteni azt, amit hallottunk. Lációban, főleg Rómában katasztrofális a helyzet. Nagyon jól tudják, hogy már 30 éve tiltották be a malagrótai hulladék lerakót. Ezt ugyan bezárták, de tulajdonképpen egy elhagyott területről van szó, amiről nem igazán tudjuk, hogy mi történik Mario Serioni magán kézbe került, de nem tudjuk, hogy mi lesz vele. Úgyhogy hangsúlyoznám azt a tényt, hogy Lációban, főleg a hulladék terén, a, a jobb és a baloldal politikájának köszönhetően teljesen magán magánmonopóliumba kezébe került a hulladékkezelés. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy ami pedig az európai jogsértést illeti, 40 millió eurót kellett Olaszországnak befizetni, és az európai kompetens illetékes hatóságokhoz eljuttatták az olasz állampolgárok a dokumentumokat. Mi ma reggel is úgy érültünk, mint minden reggel, egyszerűen elviselhetetlen szag terjeng, úgyhogy gyakorlatilag szeretnénk egy normális élethez való jogot kiharcolni. Nem optimálisat, de legalább normálisat. Erre szükség volna. Két évvel ezelőtt, amikor ide jöttünk a petíciós bizottságba, akkor még Auken asszony volt vezetője, gyakorlatilag tekintettel a helyzetre a malagrottai hulladék lerakó vonatkozásában végül is született döntés. De Olaszországban kinevezték ezeket a felelősöket, annak érdekében, hogy a többiek helyett döntsenek. Szerencsére történtek pozitív változások is, és megfelelő tanulmányt készítettek ebben a témában, amely egyértelműen bebizonyította, hogy mi a helyzet. Láció és Róma semmiféle hulladék szolgáltatása nem rendelkezik, semmiféle megoldás nincs, összegyűjtik a hulladékot, és olyan uh, hulladék uh, kezelőkbe kerülnek, amelyek nem elegendő kapacitással rendelkeznek, úgyhogy egyszerűen borzasztó szagot kell elviselnie az összes állampolgárnak. Ahogy Angelini asszony is mondta, ez Róma minden egyes területén tapasztalható. Elég csak körbesétálni Rómában, hogy lássuk, hogy a szemetet kereső emberek mit csinálnak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az olasz hatóságok figyelmét felhívjuk arra, hogy rendkívül sürgősen meg kell oldani ezt a helyzetet, és legalább konzultáljanak az állampolgárokkal, mert általában úgy történnek, úgy hoznak döntéseket, hogy egyáltalán nem konzultálnak az állampolgárokkal. Köszönöm szépen. Mielőtt folytatnánk, azt szeretném elmondani, hogy itt van előttünk egy munkadokumentum. A szakbizottság részt vett egy utazáson ezen a területen, több ajánlást is megfogalmaztunk Kicsit felgyorsítanám a vitát. Nagyon sok petíció tartozik ehhez az ügyhöz. a munkadokumentum és személyes egyeztetések alapján elmondhatom, hogy a Falconiano-val kapcsolatos petíciót le lehet zárni, a többi nyitva maradna, és folytat figyelemmel kísérnénk. Ez azért fontos, hogy egy kicsit hatékonyabbá tegyük a vitát. Látjuk, hogy itt sok petícióról van szó, úgyhogy egy kicsit hatékonyabbá kell tenni a munkánkat. Röviden. Már negyed órája el kellett volna mennem egy ülésre, ha megengedi, egy rövid ajánlást szeretnék tenni, vagy egy rövid hozzászólást szeretnék tenni, az én jelentésemről volt itt szó. Hadd mondjam el itt ugyanis először is Robertának nagyon örülök még egyszer, hogy újra találkozunk. Itt nagyon egyértelmű ajánlásokat fogalmaztunk meg, ez egy nagyon-nagyon részletekbe menő jelentés, és tényleg aggasztó, hogy úgy tűnik, hogy semmi nem történik. Vagy ami történik, az még rosszabb, még rontja a helyzetet. Egy csodálatos rendszer, amivel itt szembenézünk, Láttuk az ülésen, amelyen részt vettük, hogy egyik térféről a másikra pattant a labda eh, azzal kapcsolatban, hogy ki a felelős eh, a témában. Senki sem érezte magát felelősnek. Ez egy minta, az olasz közigazgatási rendszer mintája, amit eh, jó lenne tisztázni. Valóban valódi válaszokra van szükségünk. Mi történt itt? Itt vannak vendégek, akik meg akarják hallgatni a válaszokat. Az én munkatársaim is itt vannak, akik itt maradnak. Nekem ugyan el kell mennem, nem akarok udvariatlan lenni. Én voltam a vezető, Judit Merkez volt az illetékes a témában, én voltam a második, úgyhogy azt remélem, hogy sikerül sikerre vinni majd ezt az ügyet. Nagyon sokan vártak ránk, amikor 500-an vártak ránk, amikor elmentünk egyeztetni, részt vettünk ezen az ülésen. Köszönöm a petíciót benyújtóknak, köszönöm, hogy elkötelezettek maradtak, és remélem, hogy valóban biztató választ kapunk a bizottságtól. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Én is köszönöm. Most uh, úrnak adnám meg a szót a bizottságtól, remélem jól mondtam el. Köszönöm. Ami Lációban a hulladékkezelést illeti, ahogy hallottuk, pillanatilag jogsértési eljárás vezetett erre a határozatra tavaly októberben. Ez megerősítette a bizottság álláspontját, vagyis, hogy mielőtt a hulladékot hulladék lerakóba helyezni kell, előzetes kezelésre van szükség, megfelelő előzetes kezelésre, ami magába foglalja az, az organikus részek stabilizálását is. Ugyanis ezeknek van bizonyos hatása a hulladék lerakóra, akár gáz formájában, akár más formájában. Az egyik petíciót benyújtó elmondta, hogy az Európai Uniónak meg kéne rángatni az olasz hatóságok fülét, ami a városi szemét kezelését illeti. Nos, több eljárásra került már sor, jogsértési eljárása is Olaszország és főleg Láció vonatkozásában. Decemberben az Európai Bíróság az Európai Bizottságnak egy másik eljárása ügyében döntött, és 40 millió euró fizetésére kötelezte Olaszországot ugye több illegális hulladék lerakó miatt egész Olaszországban, beleértve Lációt is. Tehát az olasz hatóságoknak helyesen kellene ezt az ítéletet végrehajtani, ezt kell ellenőrizni a bizottságnak, de más kísérleti programot is, ami több olasz régióban van jelen, de elsősorban a hulladék kezelésére egész Olaszországban, minden régióban. A bizottság reméli, hogy az olasz hatóságok rádöbbennek arra, hogy erre tényleg szükség van, szükség van arra, hogy reformot vezessenek be, a, főleg a hulladékkezelés terén, annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen, és jobban tisztelesbe tartsa az európai törvényeket és normákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mikro Milászi és úr is itt van, aki az állandó képviselettől jött. Köszönöm elnök úr a szót köszönet, tisztelt képviselők, köszönet a petíciót benyújtó állampolgároknak, akik felhívják a figyelmet itt a petíciós szakbizottságban a lációi, illetve az egész olaszországi hulladék problémára. Úgy gondolom, pontos hangsúlyozni azt, hogy az olasz kormány tudatában van ennek a problémának, és a szándéka szerint meg is kívánja oldani, hiszen védeni akarja az olasz állampolgárok egészségét. Ugyanez az Olaszország vett részt a tárgyalásokban az irányelvről és irányelvekről, amelyek az általános biztonságot garantálják és állítják fel. Úgyhogy tökéletesen egyetértek a bizottság képviselőjével, nagyon sok még a nyitott kérdés, Olaszországot állandóan elítélik, tudunk arról, hogy főleg a vidéki hulladék helyzet miatt, vagy kampányában a hulladék helyzet miatt újabb ítélet születik. Nyilván tudja ezt az olasz kormány, és nem érzéketlen ezzel szemben. Októberben a bizottsággal együtt egy képzést szerveztünk, a környezetvédelmi jogsértések témájában. Úgyhogy a cél a problémák megelőzése, nem csak megoldása. Láció esetek különleges, eléggé összetett problémáról van szó, és ahogy ezt már hallottuk 30 évvel ezelőtt, nem sikerült mindent megfelelően megoldani, úgyhogy szükség van a további lépésekre. Ezek közül az első az volt, hogy a szemét lerakót bezártuk. A második nyilvánvalóan abból áll, hogy növeljük a szemét, a hulladék előkezelésének ad, adóját, illetve a hiányából fakadó környezetvédelmi károsítást. A nem kezelt hulladékok nem mehetnek tovább sehova. Ezen kívül azon létesítmények hálózata, amely Lációban található, főleg a főváros sokoknál fogva nehezebb helyzetek el, hogy szembenézzen, mert ugye egy csomó esemény miatt vannak olyan időszakok, amikor sokkal többen vannak a városban, és így nem rendszeres és állandó a hulladék mennyisége. Nos, pillanatnyilag az elmúlt öt év alatt az olasz országi hulladék előállítás és a lációi is jelentősen visszaesett. Úgyhogy reméljük, hogy jobban sikerül majd kezelni ezeket a hulladékokat. Olyan adatokkal rendelkezünk, amelyeket a Környezetvédelmi eh, Kutatóintézettől kaptunk, amelyek eh, azt mutatják, eh, bár még nem teljesen aktuálisak, hogy Lációban például a hulladékok vonatkozásában több hulladékra számítottak, mint amennyi gyakorlatilag termelődött. Úgyhogy gyakorlatilag Láció úgy döntött, hogy sürgőségi tervet készít, amelyet 2012-ben már jóvá hagytak. melynek érdelmében a jelenlegi ö, létesítmények nem tudják ellátni az igényeket. Úgyhogy nagy munkára van szükség. Annak érdekében, hogy ez a rendszer egyre hatékonyabban működjön. Azt is szeretném még hangsúlyozni, hogy Olaszország nyitott az Európai Parlamenttel, az állampolgárokkal való konzultációra, sőt a bizottsággal való konzultációra, hogy a még nyitott kérdéseket tisztázza. Ezen kívül meg szeretnénk nyugtatni a közvetlenül érintett állampolgárokat arról, és ugye a, a különböző toxikus anyagok példája is felvetődött a roma táborokban. Utána jártunk annak, hogy a római közösség igenis fellép ilyen esetekben. és figyelembe vesszük az állapolgárok kéréseit is. Végezetül. Nagyon fontos az is, amit Auken asszony mondott, arról, hogy nagyon nehéz az adminisztratív felelősség megállapítása. Pontosan ezzel is foglalkozunk most, tehát az olasz kormány szándéka, hogy nyitva hagyja ezt a kérdést, és megoldást találjon, megtalálja a felelősöket. Köszönöm szépen. Kolléginya Evi. Köszönöm szépen, Nyelvi asszony. Köszönöm a szót. Tehát, határozottan sok még a tennivaló, hallottuk ezt a bizottságtól is, de a tanácstól is, ugyanis ebben az esetben tényleg súlyos a helyzet. Olyan helyzetről van szó, ami már jó ideje húzódik, és sürgőségi elemeket tartalmaz, amelyeket végül is meg kellene véglegesen oldani valós, konkrét programokkal, a hulladékkezelés terén. Egyértelmű, hogy szükség van nyilván politikai akaratra is. Hiszen Olaszországban vannak olyan területek, ahol nagyon nagy mennyiségben gyújtik a hulladékot, ott van például Veneto példája, tehát vannak jó példák is az olasz területekről, ami a helyzet súlyosságát illeti ezen konkrét esetben, amit jól ismerünk, nyilvánvalóan a petíciókat nyitva kell tartani, emiatt, és nagyon fontos, hogy a hulladékkezelés vonatkozásában a programok megszülessenek, és ahogy ezt a tanács is elmondta, mivel 10%-kal felül terveztek, nyilván majd meglátjuk ott a helyszínen, hogy mi a helyzet az új projektek tükrében. Ezen kívül figyelembe kell venni nyilván a környezeti hatásokat, az emberek közegészségügyi problémáit is. A lációi környék, a lációi régió környezetvédelmi kérdéseit is figyelembe kell venni, idézek, 50 kilométerre elszállítani a hulladékot, ez a minimális megoldás lenne, mert már is vannak olyan problémák, amelyek a különböző légző szerveket érintik az ötteni lakosok vonatkozásában között. Grazie, President. Köszönöm a szót. Elnök úr, nagyon rövid leszek, csak egy-két adattal egészíteném ki a vitát, mert hogyha javítani akarunk a helyzeten. Én 2013-ban a 26. oldalon, a hatos pontban felsoroltam mindazt, ami Olaszországra vonatkozik, hogy 2012-ben Olaszországban, még, 2000, még Lációban is 25% alatt, 22,5% alatt volt a szelektíven gyűjtött szemét mennyisége. És ez még rosszabb Olaszország többi területén. Ez csak egy adat, ami nagyon jól hangsúlyozza a helyzetet, hogy mennyire súlyos a helyzet például a pályázatokkal, miért főleg az adminisztrációnak köszönhető a jobboldali és baloldali kormány vonatkozásában, mert teljesen monopolista megközelítést alkalmaztak a hulladék kezelés terén. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. És Auken asszony is elmondta, hogy fel kell lépni mindenképpen a figyelmet erre, és főleg az pályázatok területén kell megoldást találni. Várjuk az olasz bíróság döntését, amely majd a felelősség kérdését megoldja. Ez alkalommal szeretnék köszönetet mondani az összes állampolgári bizottságnak azt a segítséget, azt a harcot, amit végeznek, főleg azért, hogy egészséges jövőt biztosítsanak a gyermekeink számára hazánkban. Köszönöm. Ja, hát Köszönöm szépen a petenseknek, hogy kitartanak, nem hagyják annyiban, kellett is kell is majd még harcolniuk, míg a probléma megoldódik. Többször szembesültünk már a petíciós bizottságban ezzel a problémával, legalább öt éve zajlik már ez a vita ebben és hasonló témákban a hulladék koncepciók működés képtelensége miatt. Jól hangzott az olasz petens fogalmazása, de azért én óvatosabban fogalmaznék. Azt kérem ezért hogy azért ne felejtsük el, hogy Németországban is, mint máshol, az önkormányzatok a felelősek a hulladékkezelésért tehát, és mondhatjuk azt, hogy nem akarják, vagy nem tudják megoldani a feladatot, de ettől még itt a környezet sérül, és emberek egészsége sérül, tehát nem ismeretlen ez a probléma, Azt kéne megvizsgálni, hogy egyes helyeken miért működik a hulladék elkerülés, hasznosítás, újra használat. Jogos a türelmetlenség, de mindenhol mások a feltételek. Mi már többször nekifutottunk ennek a témának, sok jelentést is írtunk itt a parlamentben, és ez mind azt indokolja, hogy ahogy elnök úr is javasolta, hagyjuk nyitva a petíciót, és a bizottság folytassa csak szépen a jogsértési, a szerződéssegési eljárást, és üsse a vasat, amíg meleg. Az olasz kormány felé pedig azt kell megfogalmaznunk, hogy ha az olasz kormány úgy látja, hogy a regionális kormány kénytelen megoldani problém, képtelen megoldani problémát, akkor el kell venni tőlük a kompetenciát, és meg kell oldani helyettük. A tetteseknek pedig biztatást szeretnék megfogalmazni, igyekszünk segíteni nekik, és fogunk ezzel még többször több helyen foglalkozni. Még három percet euh, tudok engedélyezni. Matyuli úr kíván ebben a három percben még felszólalni? Igen. Köszönöm. Jó napot kívánok Önöknek! Először is nagyon köszönjük, hogy érdeklődtek petícióm iránt. Ami ezt illeti, mivel a petíció lezárulása került, és a Montedello tárgyói hulladék lerakót bezártak, Európa egyik legnagyobb hulladék lerakójáról van szó Európában, de nem egészen oldódott meg a probléma ezzel. A, az engedélyekkel kapcsolatban további is probléma van. Értem a magyarázatot, de nem tudok hozzászólni az olasz törvényhozáshoz. Azonban az átláthatóság az egészségvédelem érdekében tenni kell valamit, főleg Lációban, hiszen a meteorológiai problémák miatt, ahogy önök is tudják, eljut minden a nem messze levők kórházakba és egyéb helyekre. Cseroni úr említette, hogy mi történt két évvel ezelőtt. Hát azóta semmi nem történt, és semmi büntetést nem szabtak ki azért, mert nem megfelelően jártak el. Az én szerény jelentésem célja, hogy gyermekeim E, és állampolgártársaim egészségét megőrizzük, hiszen ők is ugyanebben a helyzetben e, vannak. E, Malagrotától nem messze van a másik hulladék lerakó, amit most nyitni akarnak, és a hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne tudjunk hozzáférni a dokumentumokhoz Sajnos a hulladékokból felszabaduló gázokra is gondolni kell. És vannak olyan intézkedések, amelyek teljes csöndben születnek. Ott van a fő mafiózók esete, akikben nem lehet megbízni Gyakorlatilag nagyon sok cég él a hulladékok kezeléséből, sajnos. Köszönöm. regisztrujem to rózne záujmy. Köszönöm szépen. Akkor itt a többféle érdek mind-mind megszólal, de ezzel együtt az biztos, hogy vissza fogunk térni erre a témára. Én ugyan Olaszország nagy barátja vagyok, de most akkor döntsünk. A felkonya ügyet le lehet zárni, az összes többit nyitva hagyjuk akkor, és visszatérünk rájuk később. Az Európai Bizottság ott támogatjuk abban, hogy aktívan és szigorúan járjon el ezekben az ügyekben, az olasz hatóságokkal szemben, és köszönöm akkor a tolmácsoknak, hogy kitartottak, jó étvágyat! Sagen, egy, egy wir sollten nochmal uh, äh, to write one letter to the Italy government. I need okay. an answer. Mi kellene írnunk egy levelet az olasz hatóságoknak. Rendben. Szeretnék választ kapni, mondja jár képviselő, hogy miért nem lépünk fel, miért nem lépnek fel a dolog megoldása érdekében. Rendben, köszönöm szépen ezt a javaslatot. Eh, Presidente, io ringrazio. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani ezért a javaslatét, hogy a, az olasz hatóságoknak levelet küldünk, ugyanis mert sajnálatos módon jeleznem kell főleg a tanácsnak, hogy óriási a távolság a között, amiről itt hallottunk, még a dokumentumok vonatkozásában is, amelyeket az európai hatóságokhoz küldenek el, és a valóság között. Tehát legis jogalkotói szempontból, igazságszolgáltási szempontból ó, Olaszország rendben van. Azonban tessék, itt van ez a fénykép, ami a gyakorlatot illeti. Az én házam közepében nincsenek turisták. Egész egyszerűen nincs megszervezve ö, egyáltalán a hulladékkezelés kérdése. Ez a probléma. És ebbe fáradtunk bele én is, mert úgy gondolom, hogy azért Róma ennél többet érdemel, nem pedig ezt a helyzetet, amit az életben sehol nem lehet máshol látni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen jár úr javaslata alapján megpróbáljuk megszervezni a nyomon követését ennek a dokumentumnak. Rendben van, Péter? Köszönöm szépen, köszönöm szépen.